So, ladies and gentlemen, if you want, we can start. Ha kívánják, elkezdhetjük. Oh yes, das is für <laughs> Hello. so I um, would like to welcome all of you Uh, Üdvözlöm a szakértőket, az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek résztvevőit. Tudjuk azt, hogy a robotika nagyon sok etikai, politikai kérdést uh, vet fel most is és a jövőben is. Az olyan applikációk, mint a drónok, a kereső gépek, vagy akár a vezető nélküli autók nagyon érdekesek lehetnek. Másfél évvel ezelőtt arra kértek, sőt azt a feladatot kaptam, hogy egy jogszabályozási javaslatot tegyek a világon egyedülálló módon a robotikáról, illetve a mesterséges intelligenciáról. Ebben a jelentésben megpróbáltunk foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy milyen fajta politikai megközelítést lehetne alkalmazni, és milyen fajta időkeretben. A jogi szakbizottság kérése, kérésére megszerveztük ezt a találkozott a robotikáról, illetve a mesterséges intelligenciáról, a nemzeti parlamentek részvételével. Köszönöm a politikai részletnek, hogy megszervezték ezt a találkozót. Szakértők hozzászólását fogjuk meghallgatni. A második részben pedig a kezdem, saját kezdemes jelentésemről fogunk beszélni, utána pedig elemezzük a szöveget. Natalina, Jean segítségével, aki Franciaországból érkezett. Franciául küldte el hozzászólását időben, de technikai gondjaink voltak azzal, hogy lefordítsuk a hozzászólását, és ezért franciául fogja elmondani a hozzászólását, de kitűnő tanácsaink vannak, és úgy gondolom, hogy ebből kifolyólag nem lesz semmilyen gond ezzel. A harmadik részben pedig a nemzeti parlamentekkel fogunk vitázni arról, hogy nekünk jogalkotóknak mit kell tennünk, vagy mit nem kell tennünk. Nos, úgy vélem, hogy késedelem nélkül felkérhetem Francesca Rossi asszonyt arra, hogy tartsa meg az előadását az Eh, IBM kutatója, illetve a Pádovai Egyetem számítástechnikai professzora 2015. januárjában egy nyílt levelet írt eh, arról, hogy milyen kutatási prioritásokra van szükség a megbízható eh, mesterséges intelligencia szempontjából. Rosszi asszony, öné a szó. <coughs> Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a találkozóra. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ebben a nagyon nagy befolyású helyen, és remélem, hogy sikerül segítenem hozzájárulni a mesterséges intelligencia és az etika megértéséhez. Nagyon különleges időket élünk, amikor nagy változások történnek nap mint nap, és ezek úgy alakítják a jövőnket, hogy azok még elképzelhetetlenek voltak néhány évvel ezelőtt. Ez a technológia segítségével vált lehetővé, főként a mesterséges intelligencia segítségével. A mesterséges intelligencia általában azt a képességét jelenti egy komputeres programnak, amely hasonlít az emberi intelligenciához. Különböző módon lehet ezt elérni. A kutatási terület szempontjából mint különböző szoftver, hardware szinten, algoritmus szinten beszélünk algoritmusokról, nagyon sok algoritmusra van szükség ahhoz, hogy emberi tevékenységeket be lehessen modellezni. Nem arról van szó, hogy szeretnénk megkettőzni a, az e, emberi intelligenciát, inkább a, ezek a mesterséges rendszerek együttműködnének az emberekkel. Az IBM-nél, de máshol is, inkább már kiterjesztett intelligenciáról beszélünk, és nem pedig a mesterséges intelligenciáról, amelynek már jobban e, le, körülírja azt, hogy nem helyettesíteni kiváljuk az emberi intelligenciát. Nem csak arról van szó, hogy intelligens tevékenységet végeznek, hanem szó van például itt döntéshozatali képességek támogatásáról az embereknél. Egy másik kifejezés, amit az ABM-nél alkalmazunk, az a kognitív informatika, ebben benne van a, a nyelvek, a beszéd, a, a látás, a különböző feldolgozási technológiák ötvözése, tehát minden, amire szükség van ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciát a valós világban is alkalmazhassuk. Gyakran skifikben látunk mesterséges intelligenciát, de igazából már mindenhol jelen vannak a mesterséges intelligenciák, például a hitelkártyás vezetésnél, a Siri az Apple-nél, a GPS, a spam filterek, az arcfelismerés a kameráinkban, a keresőgépek, a Marson lévő robotok, a háztatási robotok. Ez csak néhány példa arra, ahol már mesterséges intelligenciát alkalmaznak. Az elmúlt években a mesterséges intelligencia már nem csak probléma megoldással foglalkozik, hanem másfajta kapacitása is vannak, olyanok, amelyekre szükség van ahhoz, hogy megértsünk képeket, érzelmeket, vagy akár, amely egy önműködő autóhoz kell. Mindezt adatok segítségével lehet létrehozni, illetve a javított algoritmusok segítségével. Hogyan sikerült ideig eljutnunk? A mesterséges intelligencia kifejezést 1956-ban kezdték alkalmazni Dartmouthban, az Egyesült Államokban. A cél az az volt, hogy matematikai célokat, lehess, problémákat lehessen megoldani, viszont azóta már számos más dolgokra képesek a mesterséges intelligencia. 96-ban az IBM Deep Blue programja a Kasparovot is legyőzte. A sakhoz nagyon sok emberi intelligenciára van szükség. Az agyunk nem tud egyszerre sok mindennel foglalkozni, viszont a mesterséges intelligencia segítségével Deep Blue kiválasztotta a legjobb mozgást, és így sikerült megnyernie a sok játszmát. A Jeopardy-ben is játszották, használták a mesterséges intelligenciát, és ezen kívül itt még előrejeleznie is kellett a mesterséges intelligenciának az utolsó diám, amit láthatnak, az 2016-ban származik, az Alpha Go-ban nyert a mesterséges intelligencia. Innovatív technológiákat alkalmaztuk, mint például a gép tanulását, a játékokban rögzített szabályok vannak, viszont a valós életben nagyon sok az előre nem látható dolog. A, a gépek tanulása, amelyen a mesterséges intelligencia alapszik, az az adatom, adatokra épít ezekből jönnek létre azok az algoritmusok. Az elmúlt években szerencsére óriási mennyiségű adatot sikerült begyűjteni. A becslések szerint 2,5 exabyte adat jön létre minden nap, és a világ minden adatának 90% az elmúlt két évben jött létre. Ez nem lett volna lehetséges anélkül, hogyha a hátterek nem javultak volna, és eh, minden 18 hónapban ezeknek a teljesítménye megkétszereződik. Ez számos területen lehet már kiaknázni, az egészségügyben, az oktatásban, a pénzügyekben, a közlekedésben akár. Egyértelmű, hogy a mesterséges intelligencia segítheti az emberek személyes és eh, szakmai életét is. Megfelelő interakcióra van szükség az ember és a gép között, ehhez viszont bizalomra van szükség. Soha nem fogjuk bízni egy robotban, egy terápia szintjén, hogyha nem bízunk a rendszerben. El kell kerülni azonban azt is, hogy túlságosan bízzunk ezekben a rendszerekben, Ezért elszámoltathatónak kell lennie ezeknek a mesterséges intelligencia rendszereknek. Tudnunk kell azt, hogy mit miért tesznek. Mindenképpen szükség van magyarázatokra a cél felhasználók szempontjából, például az orvosok számára. Ezeknek a rendszereknek mindenképpen autonómnak kell lennie, de együtt kell tudnia működni az emberekkel is. Olyan értékek mentén kell működniük, amit mi emberekként is elfogadunk, etikaiknek, normáknak, szakmai előírásoknak és más szabályoknak is meg kell felelniük ezen mesterséges intelligencia rendszereknek. az, hogyha beágyazunk ilyenfajta értékeket a rendszerbe, ez nem túlságosan egyszerű. Szükség van technikákra, amelyekkel értékelni lehet a mesterséges intelligencia rendszereket. A mesterséges intelligencia rendszerek nem rendelkeznek azzal a kapacitással, mint az emberek, hogy megfeleljenek racionálisan bizonyos szabályoknak. Az IBM már 110 éve foglalkozik információs technológiával, és elkötelezett a kognitív eh, informatika, illetve a mesterséges intelligencia irányában. Nagyon erős az európai jelenlétünk. Zürichben van a kutatólaboratóriumunk, Svájcban, illetve Münchenben van a Watson, a dolgok internetje központunk Németországban. Az IBM elkötelezett a mesterséges intelligencia etikája irányába is. Létrehoztunk egy munkacsoportot, amely a kognitív etikai testületet is tartalmaz, létrehoztunk egy fehér könyvet és a mesterséges intelligenciáról. Vannak oktatási moduljaink is mérnökök és hallgatók számára, van kutatóprogramunk is, ahol az etikai döntéshozatal támogatásával foglalkozunk, és, és iparákban átnyúló együttműködés is folytatunk a legjobb gyakorlatokról. 2014-ben, ahogy ezt hallhattuk, két évvel ezelőtt egy nyílt levelet írtam a robusztus és megfelelő mesterséges intelligencia kialakításának szükségességéről. Én vagyok az első, én volt az első, aki aláírtam ezt a levelet. A cél az az volt, hogy megfelelő kutatási elemények jöjjenek létre a mesterséges intelligenciát övezően, és hangsúlyoztuk azt, hogy minden tudományos ágat be kell vonni a kutatásba pszichológusokat, filozófusokat, jogászokat, dönt, politikai döntéshozókat is be kell vonni. Sok minden történt már azóta. 37 támogatott kutatási program volt, és ez a téma, a mesterséges intelligencia etikája egyre inkább jelen van, mint tudományos, mint pedig vállalati szinten és eh, a nemzetközi szervezetek is foglalkoznak ezzel, az AAI, az IEEE, e e. az Eurál, Eurái, az ENSZ eh, is foglalkozott már ezzel a kérdéssel. A Fehérházban nemrégiben öt szeminárium volt erről a témáról, és két dokumentumot is közreadtak a mesterséges eh, intelligencia jövőjéről, illetve annak fejlődési lehetőségeiről. A mesterség, mesterséges intelligencia nagymértékben megváltoztatta az életünket. A cél az az, hogy segítsen eh, javítani életminőségünket, és nehéz problémákat oldjunk meg, például súlyos betegségek javítása, a klímaváltozás megoldása. De ahhoz, hogy kiaknázzuk a mesterséges intelligencia minden előnyét, a kutatóknak nem csak arra kell törekedniük, hogy okosabb legyen a mesterséges intelligencia, hanem arra is, hogy sokkal inkább összeegyeztető legyen az emberekkel. Szükség van arra és hogy az emberekkel együtt tudjanak működni, és hogy létrejön egy bizalmi rendszer. A jogszabályozóknak fontos szerep jut ennek során, el kell kerülni, a nem kívánt vadhajtásokat, viszont lehetővé kell tenni az innovációt a mesterséges intelligencia szempontjából. Az Európai Parlament és a szakbizottsága, amely mindig is támogatta az innovációt, a legjobb hely arra, hogy egy jó egyensúlyt találjunk a kutatás elősegítése, illetve a rosszabb hatások elkerülése között. Köszönöm szépen. Meg is adom a szót a következő előadónknak, és aztán majd a második előadás után kerül sor a kérdésekre. A Londonból érkezett hozzánk az előadónk, és ő is aláírója ennek a nyílt levélnek, amelynek a célja egy közös szabályozás a mesterséges intelligencia területén. Professzor Shanahan, öné a szó. Megvan, ott van ön előtt a saját mikrofonja. Kérem uram, öné a szó. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide az Európai Parlamentben. Nagy megtiszteltetés ez számomra. Egy kicsit szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy véleményem szerint a mesterséges intelligenciát, az ezzel kapcsolatos kutatást és fejlesztést mennyiben kellene szabályoznunk. Rövid prezentációmat két részre fogom bontani. Először is rövid távon elemzem a kérdést, majd hosszú távon. És itt más időkereteket határozok meg, mint az iparág vagy az ágazat, tehát a rövid táv az nekem 10 év, a hosszú táv pedig egy ilyen 50 éves távlat. Nos, először is, hogyha rövid távban gondolkozunk, tehát egy 10 éves horizontot veszünk alapul, ennek keretében először is azt kívánom megemlíteni, hogy vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a mesterséges intelligencia területén történő kutatást szabályozni kellene. Meg hallottuk azt, hogy a média meghúzta a vészharangot, gyakran az utópia ellentétét vázolta föl előttünk. Vannak olyanok, akik eh, ennek kapcsán oda jutottak, hogy a mesterséges intelligencia kutatását szabályozni kellene. Rögtön itt a bevezetőm elején szeretném elmondani, hogy szerintem ez nem jó ötlet. Az érveim pedig a következők. Először is. Önmagában a mesterséges intelligencia kutatása semmilyen veszélyt nem rejt magába. Sem rövid távon, sem hosszú távon. Természetesen inkább az számít, hogy mit teszünk a kutatási eredményekkel. Sőt, ennek az ellentéte az igaz, nagyon nagy előnyökkel kecsegtet az ilyen területen történő kutatás. Ezeket nem szeretnénk elveszíteni azáltal, hogy megzabolázzuk az alapvető kutatási lehetőségeket. Aztán tulajdonképpen lehetetlen lenne ezen a területen a szabályozást érvényesíteni. Olyan ez, mint hogyha gondolkodást próbálnánk szabályozni, vagy a matematikát. Tehát szerintem ez egyáltalán nem kivitelezhető, és nem is tanácsos. Azonban véleményem szerint végig kell gondolni a következőt. Bizonyos applikációk, alkalmazások és ágazatok területén hogyan történhet a szabályozás. Tehát ezen viszont érdemes lenne elgondolkodni. Rossz asszonytól hallottuk a nagy előnyöket, ott vannak az önjáró autók, az orvosi diagnózisok, aztán a szolgáltatás iparága. Hát itt most megemlítettem az autonóm fegyvereket, és nem tudom, hogy ezek milyen előnyt hoznak, de ezen a területen is használják a mesterséges intelligenciát. Vannak tehát olyan területek, amelyek fölvetnek kérdéseket. Olyan kérdéseket, amelyek konkrétan ezen alkalmazásokra vagy szektorokra vonatkoznak. Sok területen már vannak szabályozások, tehát a természetes lépés az az lenne, hogy megnézzük, hogy a jelenleg is érvényben levő szabályozási rendszer mennyiben tud kiterjeszkedni a mesterséges intelligenciára, és hogyha ez nem kivitelezhető, akkor el kell gondolkodni azon, hogy a mesterséges intelligencia mennyiben érinti e az adott szabályozott területet? Egyik ilyen példa az önvezető autók példája. Ugye ez egy olyan technológia, amely elterjedőben van, Láttuk ennek elemeit már a mai új generációs gépjárművekben. Egyre növekszik az autonómia ezen a területen. Ez fölvet egy klasszikus problémát, ez pedig az, az a probléma, mi szerint, amikor vészhelyzet van, akkor valahogy a gépjárműnek, az autonóm gépjárműnek kell döntenie hogy mit tesz. Mondjuk hirtelen fékezés, így nem üt el egy gyereket, viszont esetleg sérülést okoz az utas számára, vagy pedig fordítva, nem sérti, nem sérül az utas, viszont elütti a gyereket az autó előtt. Tehát ilyen dilemmák merülnek föl, de nagyon gyakran ezek a, a kérdések elvonják a figyelmet az alapvetőbb biztonsági kérdésekről. Tudjuk, hogy mennyi baleset történik, és hány haláleset az utakon, fölmerül a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia mennyire tudja ezt a számot visszaszorítani. Tehát ezeket a dolgokat kell végig gondolni egy-egy konkrét alkalmazási terület esetében. Most ugyanígy gondolkodhatunk a többi területről is. Aztán van itt egy konkrétum amely véleményem szerint rendkívül fontos, és most erre szeretnék központosítani. Ez jó pár különböző ágazatban fölmerül újra és újra, Rossi kolléga is megemlítette. Ez pedig az átláthatóság. Nagyon fontosnak tartom, hogy elszámoltatható rendszereket hozzunk létre, olyanokat, amelyek elszámolnak saját döntéseikről, döntéseikkel. Vannak olyan mesterséges intelligencia rendszerek, amelyek nagyon erősek, nagyon határozottak, de tulajdonképpen fekete dobozként működnek. Az egész technológiának a hátterében a gép tanulási folyamata áll, egy óriási lehetőségekkel kecsegtető technológia, ugyanakkor itt nagy homály is húzódik a háttérben, nem igazán látjuk, hogy hogyan működik. Egy rendszer döntést hoz, méghozzá nagyon bonyolult számítások eredményeképpen születik meg a döntés, de nem biztos, hogy az emberileg felfogható érv levonható ebből az egész számítási rendszerből. Például, hogyha valakinek jelzálók hitelt adunk, avagy sem, az ezzel kapcsolatos döntés bizonyos adatokra épül, és hozunk egy döntést a tapasztalataink alapján, azt mondjuk, hogy nem adjuk meg az embernek a jel, adott embernek a jelzálók hitelt. De nagyon nehéz néha meghatározni, hogy miért nem. Tehát ez is potenciálisan gondot jelenthet. Ez azt jelenti, hogy a hatékonyság és az átláthatóság közötti egyensúly nagyon kényes. Vannak olyan technikák, amelyek nem igazán átláthatóak, és nem feltétlenül látjuk az egyes döntések hátterében húzódó érveket. Ez a homályosság bizonyos alkalmazási területeken elfogadható, Például, hogyha a szórakoztató robot mondjuk egy vicces megjegyzést tesz, nevetünk rajta, és nem feltétlenül kell az összes háttérben húzódó érvet föltárni. De amikor fontosabb területekről van szó, például orvosi, pénzügyi vagy katonai döntésekről, akkor az, hogy emberileg felfogható érvrendszer álljon a háttérben, a gép által hozott döntés hátterében, ez nagyon fontos. Tehát itt egy elvet és egy politikát javasolnék, amely szerintem elfogadható lenne ebben a kon- kontextusban. Az elv pedig a következő. Mindig legyen lehetőség arra, hogy egy adott döntés hátterében húzódó ér, ész, érrendszert föl tudjuk tárni. Különösen akkor, hogyha egy vagy több ember életére jelentős hatással van a mesterséges intelligencia által hozott döntés. És ez pedig egy potenciális politikai területre vezet, Ez pedig az, hogy egy mesterséges intelligencia rendszer, ált, rendszer által alkalmazott számítási, számítási rendszert mindig vissza kell tudni vezetni emberileg felfogható érrendszerre. Most pedig térjünk át a második területre, ez a hosszú táv, az 50 éves távlat. Nos, itt már egyre közelebb kerülünk a skifi víziójához. Ez már gyakran megjelenik a médiában, a sajtóban, és ez foglalkoztatja az embereket is. Az emberi szintű mesterséges intelligencia növekedni fog a következő 50 évben az ezzel kapcsolatos fejlődés. Gondolok itt különböző feladatokra, például orvosi diagnózisra, gépjárművezetésre, és így tovább. Tehát mindig az áll a háttérben, hogy az intelligenciánkat különböző feladatokra adaptáljuk, Ez ugye még elég messze van a mesterséges intelligencia esetében. Nem tudjuk, hogy mikor, mikor fog kialakulni, de elképzelhető, hogy a következő 50 évben megszületik az ilyen jellegű intelligencia. Most sajnos nem tudjuk, fogalmunk sincs arról, hogy ez hogyan fog kinézni, hiszen koncepcionális akadályok vannak az útunkban, azonban nagyon jó lenne, mondjuk egy ilyen öt éves figyelmeztető időszakot meghatározni. Tehát legyenek mérföldkövek, amelyek jeleznék azt, hogy emberi szintű mesterséges intelligencia van születőben. És bár nem tudjuk, hogy hogyan néz ki az emberi szintű általános mesterséges intelligencia, mivel ez nagyon messze van még a jövőben, nem tudjuk, hogy hogyan fog ez kialakulni. Mindenképpen érdemes a mesterséges intelligencia területén ma biztonságot kutatni, már most jó előre. Hogyha feltételezzük, hogy megszületik az emberi szintű mesterséges intelligencia, akkor mondjuk megkapjuk az öt éves figyelmeztetést, hogy lassan kialakulóban van az ilyen jellegű mesterséges intelligencia, lehet, hogy ez még évtizedekre van, vagy lehet, hogy sohasem következik be, de akkor azért vannak bizonyos aspektusok, amelyeken el kell gondolkodni. Az autonómia korlátozása, a fejlesztés szabványosítása, illetve engedélyezése, illetve engedély kiadása az adott gép vagy robot működtetésére, terjesztésére, másolására. Szeretném hangsúlyozni, a két utolsó fólia olyan kérdésekre vonatkozik, amelyek még több évtized távlatában vannak. Ezek ugye a hosszú távú, spekulatív értelmezések voltak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. I, excuse me, I had to switch off my phone, which I forgot to do. Lekapcs, kellett kapcsolnom a telefonomat, amit eddig elfelejtettem. Köszönöm ezt a hozzászólást, illetve előadást. Nagyon érdekes két előadást hallottunk, és akkor most a hallgatósághoz fordulok, hogy kinek van kérdése az elhangzottak. So I, I have, uh... Maybe I will ask uh, first Madame uh, Amy van Weinsberger. Amy van Weinsberget fogom meghallgatni először, illetve ő nem szakértő, hanem etika um, docense a Twentei Egyetemen Hollandiában, és a Responsible Robotics társ alapítója. Ő kapna tehát szót, és ezt követően pedig a képviselők. Köszönöm ezt a lehetőséget, és köszönöm az előadásokat. Először is, hát lenne egy kérdésem az első felszólalóhoz, illetve a másodikhoz is. A bizalomról szólt ugye az előadás, tehát arra helyezte a hangsúlyt rendszerben megbízni, ami igazándiból tényleg egy nézőpont, be kell érteni, hogy miért hozott ilyen döntéseket az adott rendszer, de a jövőben nem arról lesz szó, hogy a rendszerben hiszünk, hiszünk-e vagy bízunk-e, hanem a gyártóban bízunk-e. E, tehát azokban az emberekben, akik létrehozták ezt a terméket, akik adatot gyűjtenek a terméken keresztül, e, mit csinálnak azokkal az adatokkal, illetve kinek adják azt e, tovább. Tehát az átláthatóság az nem csak a rendszer átláthatóságát jelenti, hanem azoknak az embereknek a tevékenységének az átláthatóságát, akik a rendszer mögött állnak a második megjegyzésem, a pedig a második előadóhoz szól. Ön három megjegyzéssel kezdte, hogy nem kell szabályozni az AI-t, mert úgysem lehet betartani, illetve nincsen benne veszély. Na most az, hogy nincsen benne veszély, hogy ezt tudja mondani, azt eh, igazándiból ahhoz az kell, hogy eh, a kutatást elkülönítse a felhasználástól, eh, ami felvet bizonyos nehézségeket, tehát nem tudom, hogy kimondható-e az, hogy a mesterséges intelligencia nem okoz veszélyt, aztán az, hogy hasznos lesz, illetve nagy hasznot tartogat számunkra, nagyon sok minden hozhat nagy hasznot, de a történelem azt mutatta, hogy az ilyen dolgok veszélyesek is lehetnek, tehát még hogyha a végeredmény az hasznos is, oda kell figyelni, hogy hogy jutunk el odáig, és aztán a trolli dilemma, amiről beszélt, ez is egy olyasmi, amivel sokszor foglalkozunk, és ön azt mondta, hogy az igazándiból egy félrevezet bennünket, ezt mondta, eltereli a figyelmet a való világról. És szerintem pedig ez igen releváns, mert egy fordulóponthoz érkeztünk, és ezeket a szerepeket és felelősségeket most éppen készülünk átruházni gépekre, tehát kivenni az emberek kezéből és gépeknek adni. Egyfajta paradigmaváltás előtt állunk, tehát igazándiból meg kell ezt beszélni, illetve beszélni kell róla. Most mondhatja azt, hogy ez figyelemelterelés vagy akármi, de például az, hogy egy robot dönt mondjuk orvosi kérdésekben a sebész helyett, az azt kell mondjam, hogy egy fordulópont ebben az értelemben, tehát nagyon jelentős. Köszönöm, Emé. Rossi asszony. Köszönöm. Az első kérdés az arról szólt, hogy bízzunk-e az AI rendszerekben, illetve azoknak a gyártóiban. Én nem gondolom, hogy itt van ellentmondás a kettő között. Mert alapvetően mégiscsak a mesterséges intelligencia iránti bizalomról van szó. A gyártó, a készítő az eldönti az eredeti betáplált adatokat, illetve a rendszer eh, képzését, ha úgy tetszik, eh, és valóban szükség van mm, kutatásokra, hogy milyen adat, illetve eh, milyen bias van a rendszerben de hogyha a rendszert már megolkották, és úgymond kiképezte magát, akkor az, az, az majd fejlődik, új adatokat szerez, tanul, tehát nem elég abban megbízni, ami a kezdeti állapota annak a rendszernek, hanem a működésének minden egyes stádiumában meg kell tudni bízni benne, tehát a napi működésben E, tehát az, az eredeti konfigurációban is bízni kell tudni, és aztán a későbbi általa kifejlesztett konfigurációban is hinni kell, illetve bízni kell egyfajta dinamikus bizalomról van itt szó. Az eredeti konfigurációt ugyanis a rendszer magától alakíthatja át saját magában, tehát egy dinamikus bizalomépítésről van szó. Kicsit olyan, mint ahogy egy emberi interakcióban is a, a, az együttélésből, illetve az együttmunkálkodásból vonunk le a bizalomra vonatkozó tanulságokat, meg lehet-e bízni benne, betartja-e a szavát, megbízható-e de alapvetően itt most alapvetően mégiscsak a rendszer iránti bizalomról van szó. Sanán professzor. Igazándiból nem kívánok vitatkozni önnel. 15 perces felszólalásban nagyon nehéz a nüanszokat megfogalmazni, és ön pedig eh, kifejtett olyan dolgot, amire nekem nem volt időm, és én ezzel együtt is értek. Ami pedig a trolli problémát, illetve a magukat vezető autókat illeti, hogy ez a probléma az figyelemelterelés igazándiból a, a magukat vezető autóknól. Ez nem azt jelenti, hogy erről a problémáról nem kell beszélnünk. Ráadásul ez egy zárójeles megjegyzés volt, de állandóan ez kerül megemlítésre a magukat vezető autóknál. Ez a konkrét probléma szerintem figyelemelterelés, mert mert egy olyan helyzet, egy ilyen helyzet az, az annyira rendkívül ritka lesz. A legtöbb esetben e, már a ilyen helyzet kialakulása előtt meg fognak állni a, az önmagukat vezető autók, sőt, valójában sokkal gyorsabban meg fognak tudni állni, mint az emberek vezette autók, és ezzel igazándiból egy csomó életet fognak megmenteni. Tehát összességében nem vitatkozom azzal, amit ön mondott, és tényleg beszélni kell róla, és, de ezt a konkrét problémát szerintem eltúlozzák. Andersen úr kért szót. Köszönöm. Senehán professzorhoz van egy kérdésem. And, uh, two questions actually. First, azzal egyetértek, hogy a, az emberi agynak megfelelő mesterséges intelligencia az valószínűleg még több évtizedre van, de figyelembe véve azt, hogy hogy az emberek állandóan azon spekulálnak, hogy mikor fog bekövetkezni a következő előrelépés, és az előrelépések gyakran előbb következtek be, mint ahogy azt megjósolták. Mennyire lehetünk tiszta, biztosak abban, hogy a, az ilyen jellegű mesterséges intelligencia tényleg 30-40-50 évre van még. Aztán a második kérdésem az, hogy a döntéseknek a hátterét kell megérteni, illetve a logikai menetet mögötte mindig erre legyünk képesek, mondta ön, de mivel az emberi döntéseknél is gyakran előfordul az, hogy a döntés irracionális. Tehát nem tesszük túl magasra a lécet a robotok előtt, illetve a mesterséges intelligencia előtt. Nos, kezdem a második kérdésével nem biztos, hogy többet kell elvárni a mesterséges intelligenciától, mint egy embertársunktól, de hogyha egy ember társunk mondjuk eh, egy orvosi diagnózist állít fel, vagy eh, egy katonai döntést hoz, vagy eh, egy lakásvásárlási döntést hoz, akkor ebben az esetben azért van egy egy elszámoltathatóság, és meg kell tudja indokolni, és nem elég azt mondani, hogy én tudom legjobban. E, ez egyébként, egyébként itt ezt csináljuk éppen, de ez az elszámoltathatóság szerintem az emberek esetében fontos, és nem szabad kevesebbet elvárni a komputerektől sem. Ami az első kérdését illeti, megint azt kell aláhúznom, hogy a nüanszok nem nagyon jöhetnek át egy ilyen nagy téma kapcsán, ha kap az ember 15 percet vagy 10 percet. Egy hosszú választ adnék rá, ami nagyon bizonytalan és számos fenntartást is tartalmaz. Valóban nem lehetünk biztosak abban, hogy nem következik be, akár tíz éven belül egy nagy áttörés a mesterséges intelligenciában, e, de abban sem lehetünk biztosak, hogy egyáltalán bekövetkezik-e mondjuk száz év alatt. E, tehát egy elképesztően bizonytalan e, területre próbálunk jósolni és ahogy az utolsó feliratban mutattam, most kell befektetni a mesterséges intelligencia biztonsági aspektusaiban, de ez nagyon nehéz, hogyha nem tudjuk, hogy hogyan fog kinézni majd ez a mesterséges intelligencia. De hogyha már látjuk, hogy mondjuk 5 év múlva ki lesz fejlesztve, vagy akkor fog jönni, akkor valóban oda lehet koncentrálni azokra a konkrét technológiákra. Boni úr, szeretne szót kérni. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni az elnök asszonynak, hogy megszervezte ezt a workshopot. Ugyanabban a munkacsoportban dolgozunk, robotikával foglalkozunk, és nagyon fontos számunkra, hogy elmélyítsük a tudásunkat, és megbeszéljük minden aspektusát ennek a dolognak. Köszönöm Rossi és Sanán professzoroknak azt, amit mondtak eddig. Ez nagyon inspiráló volt, az biztos, hogy szükség van valami fajta keretre, amelyek mentén, vagy amelyen belül fejlődhet ez a mesterséges intelligencia. A fontos kérdés az az, hogy milyen rendelet, illetve szabályozó vagy nem szabályozó keretre van szükség. Úgy, hogy az új technológiát ne nyírjuk ki, hanem biztonságosabbá tegyük csak az embereket, az emberek számára. És Két dolgot emelnék ki azokból a dolgokból, amiket ön elmondtak. Az egyik a bizalom, a másik pedig az átláthatóság. Azzal teljesen egyetértek, hogy először is a létező szabályokat kell megfeleltetni, vagy azoknak kell megfelelni. Ehm, tehát ehm, meg kell érteni ezeknek a gépeknek a szabadságok védelmét, illetve a magánélethez való jogot, amelyek alapvető jogok a mi szempontunkból. És ehm, ez nagyon fontos a mesterséges intelligencia és az emberi kapcsolatok szempontjából. Tehát hogyan lehet olyan technológiai megoldásokat kitalálni, amelyek révén egy ilyen szabálytisztelő mesterséges intelligencia jön létre. A másik pedig, ott, a másik dolog pedig ugye az a az átláthatóság és a hatékonyság kérdése. Először is felemlítettek bizonyos tevékenységeket, hogy rávilágítsanak bizonyos elvekre. Nyilván ezeket az elveket szakpolitikákkal alakítjuk át, amelyek szakpolitikák vagy politikai döntések bizonyos területeken majd korlátozni fogják a mesterséges intelligenciának a hatókörét, illetve a lehetőségeit. De kik szabhatják meg, kik fogják megszabni ezeket a határokat? Nyilván erről is vitatkozunk itt, de vég végül is azt kell megértenünk, hogy minden lehetőség adott, mert lehet erősen szabályozni is, ugyanakkor lehet puha szabályokkal is operálni, mint például magatartási szabályokkal. Lehetnek szabályok, amelyeket aztán meg lehet változtatni a változó folyamatok fényében önöknek mi a véleményük erről, mi jogalkotók hogyan hogyan nyúljunk hozzá ehhez a kerethez úgy, hogy nem pusztítjuk el azokat a megoldásokat, amelyek tényleg komoly hasznot hozhatnak, miközben megvédjük magunkat, embereket, és egy olyan környezetet tudunk kialakítani, ahol az együttműködés az hasznos a robotokkal. Nem tudom, ki akar válaszolni erre a felvetésre. Eh, Rossz asszony. Én nekem tetszett az, ahogy összefoglalta azt, amit mi mondtunk. Eh, valóban a bizalom és az átláthatóság a két eh, legfontosabb dolog, és ezt kell tovább kutatni, és konkrétá tenni beépíteni őket a mesterséges intelligencia rendszerekbe. És ez egy olyan kihívás, amivel sok fejlesztő már foglalkozott, hogy a jelenlegi szabályok, legyenek szakmai szabályok is, azok az adott mesterséges intelligencia programba hogyan építhetők be, E, nem mindig egyértelmű, e, bizonyos e, konkrét esetekben meg kell ezt vizsgálni, és így lehet eljutni odáig, hogy az AI rendszerekbe beépítjük az értékeinket is, ki, ki, ki indulva ezekből a különböző szenáriókból. Van egy sor olyan egyesület, a, illetve szervezet, amely például, amely, amely magatartási kódexeket próbál kialakítani, a AAAI például egy ilyen szervezet, és fontos lenne, ha ezek a szervezetek és egyesületek együttműködnének az olyan szabályozó testületekkel akár, mint amilyen az Európai Parlament és Bizottság, tehát jogalkotókkal. Az egyik ilyen szervezet az azonosítani akarja a problémákat, és ajánlásokat akar megfogalmazni, hogy hogyan lehet itt megfelelni. Nagyon korai stádiumában van még ez a munka, a kérdések sem világosak, nem hogy a megoldások, tehát igazán de mindenkinek a segítségére számítunk. Kutatókére és szakemberekére minden területről. És az ilyen bizottságokra is, mint az önöké. Ehhez én sem tudok sokat hozzátenni. Annyit annyi, arra mutatnék még rá, hogy vannak olyan kérdések is, amelyek globális meg globális vitákat is igényelnek, például az autonóm halálos fegyverek, ahol, amiről az amerikai Egyesült Államokban már zajlik is egy vita, és amennyiben tényleg több évtized múlva bekövetkezik az, amiről beszéltünk, akkor ahhoz is szintén globális megállapodások szükségesek. Ünász asszony. Danke. Erstmal ganz herzlich. Köszönöm szépen, és köszönöm ezeket a hozzászólásokat, amit sok mindent megértettek velünk. Kitérnék mindkét évcsoportra. Senehen professzor arról beszélt, hogy mi lehet most, illetve mi lesz majd 50 év múlva. Ami most van, ami ma van, azzal kapcsolatban Rossi asszonyt kérdezném, hogy mi, mire gondol ő, amikor ő a bizalomról beszél. Mit jelent az, hogy bizalmat kell kelteni az emberekben? Ez bennem bizalmatlanságot kelt. Hogy egyszerűen mondjam, ma a robotokkal, a robotikával, a mesterséges intelligenciával, amivel találkozunk, azt mi programozzuk, mi mondjuk meg, hogy mit tegyenek. Például nem tartanám nehéznek azt, hogy egy járó autóban ülnék, és, és újságot olvasnék, Viszont nekem nehéz lenne az, hogyha nem vezetőként kezelne ez az autó, akkor nem mennék bele ülni. Szeretném, hogyha úgy viselkedne minden vezető, hogy én életben maradjak. Szerintem mindenki így gondolkodik. Szerintem hogyha én beülnék egy ilyen autóba, akkor úgy programoznám az autót, hogy mindig is az emberi életvédelme a legfontosabb. Már csak azért is, mert ugye az emberi értekeket helyezzük kritériumként előtérbe. Ez azt jelenti, hogy ha nem ül senki az autóban, akkor nem tudja az autó magát megvédeni. Tehát nekünk kell programozni az autót. Tehát, hogyha például egy, egy ember ugrik elé, akkor meg kell állnia, mert az emberi élet fontosabb. Például, hogyha valakinek rákja van a világszinten, a legjobb tudást keresi meg, a legjobb kezelést keresi, akkor sem találnám nehéznek a mesterséges intelligencia alkalmazását. Ezek olyan területek, ahol szoftvert használhatnánk, de szeretném azt mondani, hogy nem bízok csak úgy meg ebben, kellenek kritériumok, tehát az autónak, a bent ülőknek, e, e, bent, benne ülőket kell megvédenie. Korábban valaki már elmondta azt, hogy algoritmusok vannak, ezeket ismernünk kellene, de ezt már most sem ismerjük. Hogyha például valaki hitelt akart felvenni, akkor sem kapja meg az algoritmus, és nem tudjuk, hogy miért kapta meg a hitelt. Tehát ezek olyan kérdések, amelyek most merülnek fel. Tehát ez volt a Rossi asszony azért az intézet kérdésem. Most pedig Shanahan úrhoz szólok, a science fiction verzióval foglalkozunk 50 év múlva, néhány kritériumot felvetett kérdések merültek fel, a robotok lehetnek-e önállóak, elérik-e az emberi intelligencia szintjén. Őszintén szólva, én nem bízok abban, hogy öt év múlva bármit mi tudnánk szabályozni. Szerintem most kell kifejlesztenünk egy olyan keretet, hogy mit szeretnénk és mit nem akarunk megengedni. Például autonóm módon működő fegyverrendszereket. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió feladata az, hogy nemzetközi szinten is aktívá váljon. Egy tilalomra van szükség már korábban. A többi területen kell két-három szabályozás, nem csak az autonóm fegyvereket kell megtiltani, az Európai Unióknak, Uniónak elő kell érnie, hogy mit lehet megengedni. Például az önállóan működő robotokhoz mindenképp engedély kell, már csak azért is, mert nem tudjuk, hogy mit tudnak még kitalálni, feltalálni. Tehát egyfajta biztosítékra van szükség, amely azt mondja, hogy mindig is az ilyen dolgoknak külön engedélyeztetésre van szüksége. kell egy ö, szükségszerű etikai előírás, hogy ezeket a mesterséges intelligenciákat az emberek tudják kapcsolni abban kell megállapodni, nem nemzetközi szinten esetleges vészhelyzetben mindezeket ki lehessen kapcsolni. Köszönöm szépen Kűnászt asszony, Rosszi asszony, már utána pedig Sanahan úr eh, fog válaszolni. Az első kérdés arról szólt, hogy mit jelent a bizalom, mit jelent az, hogy bízunk a gépben, Én nem látok különbséget a robotok és a nem robotok között. A, a robot nem működik szoftver nélkül. Tehát nem arról van szó, hogy minden itt egy intelligens képezet lenne. A robi, robot van, rendelkezik egy szoftverrel, és hatással van a környezetére, a fizikai komponenseivel, de egy szoftvernek is nagy hatása lehet a környezetére számos módon. De szerintem, amit, ami a bizalmat illeti a gépekkel szemben, az azt jelenti, hogy az emberek, akik a gépekkel dolgoznak, láthatják azt, hogy mit ajánl a gép egy kérdés esetében, például egészségügy területén a doktor megpróbálja megtalálni a legjobb terápiát a beteges számára, és ebben támogatja egy digitális asszisztens, amely segíthet megérteni azt, hogy mi is a legjobb terápia, és miért is van szükség egy ilyenfajta asszisztens, intelligens, mesterséges intelligencia támogatására, mert például egy doktor sem képes minden kutatási eredményt elolvasni, ami megjelenik, és amely releváns lehet az adott beteg számára. Tehát szüksége van valakire, aki megérti és elolvassa ezt az anyagot számára, és, megprób- és fel tudja ezt dolgozni, le tudja vonni a konzekvenciákat, és ezután lehetséges döntéseket tud ajánlani. Ebben a szenárióban az ember áll a középpontban, ő az utolsó döntőhozó, nem a gép, hanem az ember, és persze az orvos sem tud mindent elolvasni, amit a gép el tud olvasni, de megkérdezheti a gépet, kapcsolatba léphet a géppel, és így lehet kiépíteni a bizalmat a folyamatos interakció által. Az ember kérdést tesz fel a gépnek, magyarázatot kap a géptől, hogy miért ezt javasolja, miért, e fajt, miért ezt a fajta terápiát javasolja a gép, miért nem azt, amire esetlegesen az, az orvos gondolt. És egy idő után azt látja az orvos, hogy a digitális asszisztens ajánlásai valóban jók voltak, és így alakul ki a bizalom. De a legfontosabb az az, hogy ebben a forgatókönyvben mindig van egy gép és az ember, de az ember hozza meg a döntést. Tehát a gép az csak kiteljesíti az emberi képességeket, az emberi intelligenciát, és segít a jobb döntéshozatalban, és nem helyettesíti az embert. Persze én értem, hogy az önvezető autókkal, illetve az autonóm intelligens rendszerekkel át tudunk adni bizonyos döntéseket a rendszernek, és óvatosnak kell lenni, hogy milyen döntéseket adunk át, főként az etikai dilemák esetében. Az önvezető autók esetében például egy akadály esetében gyorsabban meg tudnak állni esetlegesen, életeket menthetnek így meg, de hogyha etikai dilemákkal szembesül, akkor látnunk kell azt, hogy mit jelent az, hogy etikai döntéseket adunk át bármilyen gépnek. A technológiának a, jobban meg kell értenie bizonyos dolgokat, és mindenki, aki ebbe érintett, annak tudnia kell, hogy milyen etikai döntéseket lehet átadni a gépnek Senehen professzor. Nem tudom, hogy sokat hozzá tudnék ehhez tenni. Amit mondanék, az összefügg, egybeesik azzal, amit hallottunk, hogy be kell tiltani az autonóm fegyvereket. Szerintem is ezekkel szemben tilalomra van szükség, de ez egy közvetlen kérdés már és sürgető a hosszú távú kérdések az 50 év múlva bekövetkező események más fajták, hiszen ezekről keveset tudunk, kevessé lehet ezt előre látni. Roberto Lini. Lehet, hogy be kellene önt mutatnom, de ezt ön maga is meg tudja tenni. Roberto, Roberto Lini, még Pizából érkeztem és Rossi eh, úrhoz, Rossi asszonyhoz intézném a kérdésemet. Elszámoltatónak kell lenni a mesterséges intelligenciának. Én jogász vagyok, és eléggé érdekesnek találom ezt a kijelentést, mert hogyha a mesterséges intelligenciát elszámoltathatóvá tesszük, akkor ez a felelősséggel jár. És kíváncsi vagyok, hogy ön mire gondol azzal kapcsolatban, hogy elszámoltathatóvá kell tenni a mesterséges intelligenciát. Hogyha ez így van, akkor kérem mondja ezt, azt el, hogy milyen körülmények között lehetne elszámoltatóval tenni a mesterséges intelligenciát. Szerintem nincs technológiai ö, bármilyen fajta ok arra, hogy elszámoltatóval tegyük a mesterséges intelligenciát. Az utolsó megjegyzésében, amit mondott, az szemben áll ezzel az előbbi kif kijelentéssel, hiszen azt mondta, hogy az embernek kell döntenie végső soron. Az előadásában azt mondta, hogy a gyártó csak addig felel, amíg a termék piacra nem kerül, utána már nem tudják azt ellenőrizni, hogy a mesterséges intelligencia mit tesz. Úgy vélem, hogyha nem is a gyártó, ha nem tud az, a gyártó ezért felelni, akkor ki? Úgy gondolom, hogy a gyártó, az elejállító, az, aki létrehozta az eszközt, azt is elszámoltatóvá kell tenni azért, amit az eszköz tesz, legalábbis azután, amikor piacra dobják, mert végső soron csak az, a személy tudja ellenőrizni azt, hogy mi lesz ebből a termékből hiszen ők hozták létre azon kapacitását az eszköznek, hogy magát változtatja. Az orvosi példára visszatérve, aggaszt egy kicsit, sokan talán tudják, hogy az orvosoknak már szembe kell nézniük perekkel, és az, hogy az embernek kell meghozni a döntést, és az ő felelőssége, ez is egy olyan eset lehet, amikor még bonyolultabb lesz az orvosok helyzete, hiszen az előállító azt mutatja, hogy ez nem a mi hibánk, az orvos választott, és a jogász itt kettős helyzetet láthat. Egyrészt az orvost felelősségre vonják azért, mert nem követte a mesterséges intelligencia ö, tanácsát. Másrésztről viszont azért is ö, felelősségre vonhatják, mert ö, betartotta a tanácsát a mesterséges intelligenciának. Tehát nem arról van szó, hogy a mesterséges intelligencia önmagától hoz döntéseket, de Nem szabad a gyártókat azonban felmenteni a felelősség alól. Köszönöm szépen, Rosszi asszony. Amikor azt mondtam, hogy elszámoltathatóvá kell tenni az intelligens rendszereket, akkor ugyanarra gondoltam, amit a kollégám is elmondott, nem jogi szempontból, ezt úgy értettem, hogy az intelligens rendszereknek az intelligens rendszerektől meg kell tudnunk kérdezni azt, hogy mondják el, hogy miért választották az adott megoldást, hogy lássuk az, a rendszer részrehajlását, korlátait. És hogy visszatérjek a bizalomhoz, így ki tudjuk alakítani a megfelelő bizalmi szintet, nem akarunk túlságosan sem bízni ebben a rendszerben, de nem akarjuk azt sem, hogy kevéssé bízunk a rendszerben. Nem akartam azt mondani az előző hozzászólásomban, hogy az előállító csak a piacra dobásért felel, és utána pedig azt a rendszerrel, ami a rendszert lehet alakítani, javítani is lehet a kapacitásait, megfelelően annak a feladatnak, amit el kell végeznie. És úgy vélem, hogy az előállító felelőssége az az, hogy olyan rendszert alkalmazzanak, amelyre megfelelő kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy a bizalmat ki lehessen alakítani egy olyan rendszert kell létrehoznia, amely el tudja magyarázni azt, hogy mit tesz, mit nem tesz, értelmezhetőnek kell lennie mindannak az, amit tesz a különböző felhasználók számára, a mérnökök számára például, az orvosok számára, a beteg számára, aki például meg akarja érteni azt, hogy miért ilyen döntést hozott a gép, az előállító felel tehát a termékért, de itt sokkal bonyolultabb a kérdéskör, mert a rendszer fejlődhet időközben, és meg kell értenünk azt, hogy hogyan lehet a már meglévő jogszabályokat úgy alakítani, hogy sikerüljön belefoglalni ezeket a forgatókönyveket, amikor az ember áll a középpontban, de nagyon fontos az, hogy az embert ne terhelje újabb olyan teher, hogy valamiért még felelőssé teszik. Az embereknek kell kiegészítésként használniuk eh, ezt a rendszert, és nem pedig problémává kell válnia ennek a rendszernek. Rossi asszony, Kün azt asszony nem igazán érte önnel egyet, és szeretne ennek hangot adni. Köszönöm szépen. Nem is arra van szó, hogy nem, ér, nem értek egyet. Itt inkább az árnyalásról van szó. Én a felelősség kérdését nagyon fontosnak tartom, amikor megnézzük a globális termelési folyamatokat, és azt, hogy az eladó azt mondja, hogy hát én ezért nem felelhettem. Vannak klímaszabályaink, vannak az ILO-nak is szabályai, emberi jogi szabályok is vannak, de hogyha gyerekmunkában jött létre a póló vagy a esküvői ruha, akkor senki nem felel szinte ezért. És én ezért nagyon óvatos vagyok, amikor azt hallom, hogy a robotok vagy a gépek tevékenykednek, és szóba kerül a felelősség kérdése. Egyetértenék önnel abban, hogyha az előállító nagyon pontosan programoz, például a gép 20 rák szaklapból kiszedi az adatokat, és ebből dolgozza ki az ajánlásokat. Azt én megértem, de mi a helyzet akkor, amikor már későbbi időszakban már emberi szintű intelligencia jön létre, továbbfejlődik a robot, akár még érzelmeket is kifejleszthet, akkor ki fog majd ezért felelni? Például, egy robot akármit tesz, például egy ápoló robot csúnyán viselkedik egy idős személyen, nem végzi el a feladatait, akkor ki fog felelni majd ezért? Tehát valahogy ezt majd visszavezetővé kell tenni. itt nem lehet csak a programozásra hivatkozni, amit eredetileg csináltak. A felelősségnél hasonló felelősségre van szükség, mint az embereknél. De még ez sem elegendő, hogyha a vállalatokra gondolunk. Tehát nekem hiányzott a differenciálás. Ah, Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket. Úgy gondolom, hogy nagyon széles körvitel nyitottunk, és még sokat beszélhetünk eh, erről. Kívánna még valaki reagálni erre a kérdéskörre? mutatkozzon be, kérem. Ms. Maya Berkan and I come from... Maya Berkan képnek, és a Maastrichti Egyetemről érkeztem. Az adatvédelemmel foglalkozom, illetve mesterséges intelligenciával. Nos, az elhangzottakra szeretnék reagálni. Azt hiszem, hogy a felelősséget nem szabad csak a gyártóra korlátozni, hanem a felhasználóra is ki kell terjeszteni, hiszen a felhasználó ad instrukciókat a gépnek, a gép pedig tanul a felhasználóból, a felhasználótól, tehát mindenképpen felelős a felhasználó, hogyha úgymond rossz szokásokat tanít. Hogyha ezt egy kicsit tovább visszük, akkor fölmerül a kérdés, hogy az intelligens gép ezzel a, ezt a tudást tovább viszi, tovább viszi és tanul, akkor fölmerül bennem a kérdés, hogy esetleg nem csak jogokkal rendelkezik, hanem kötelezettségekkel is. És akkor már fölmerül az alapjogok kérdése. Ennek a gépnek vannak-e úgymond alapjogai, elnök? Köszönöm szépen. Órákon keresztül lehetne beszélni erről a témáról, és azt hiszem, hogy mivel 50 éves távlatról beszélünk, lesz még időnk a következő években beszélni erről, de természetesen egy roppant érdekes filozófiát vázolt, illetve filozófiai kérdést vetett fel. Kár, hogy nincs itt most közöttünk robottervező, hiszen akkor most azonnal felállna és azt mondaná, hogy hát őrültek vagyunk, olyan dolgokról beszélünk, amelyek soha, soha nem következnének be. Shannon professzor, kér szót? Igen, igen, igen. Nem azt akarom mondani, hogy soha nem fog ez bekövetkezni, de valószínűleg nem a következő tíz évben. de az biztos, hogy kicsit vissza kell hozni ezt a beszélgetést a valóság talajára. Az Európai Parlament bárjában szoktam ilyen kérdésekről vitatkozni. Az biztos, hogy a szifét összekeverjük a valósággal, nagyon sok etikai kérdés merül föl, azonnali, konkrét kérdés a mester, mesterséges intelligencia kapcsán. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem kellene foglalkozni a hosszú távú kérdésekkel, sőt, ezek nagyon is érdekesek, de azt hiszem, hogy konkrét párbeszédet folytathatunk a rövid távú kérdésekről, a hosszú távú ez már egy kicsit megnyitja a perspektívákat kérdés. Igen, a kérdésem lényege a felhasználókra vonatkozott, a gépek használóira. Elnök, igen, egy percre kap szót. Rossz asszony. Igen, én úgy gondolom, hogy ezek nem hosszú távú kérdések, hanem azonnali kérdések, hiszen az orvosok már használják ezeket a rendszereket. Egyetlen egy dologra szeretnék rámutatni, és ezt már megemlítettem a prezentációmban. Ez pedig az, hogy multidisziplináris megbeszélésre van szükség. Tehát nem elég a mesterséges intelligencia szakértője, hiszen nem vagyunk tudósok, nem vagyunk jogászok, nem, nem vagyunk szakértői bizonyos területeknek. Tehát azt hiszem, hogy itt egy több disziplinát átfogó eszmecserére van szükség, tehát szakértők találkozójára. Elnök. Valóban, most ami elhangzott, hogy nem egy hosszú távú kérdésről van szó, jelenleg diagnózist készíthetünk. A, a robotok most az orvosoknak segítséget nyújtanak a döntéshozatalban, de nem hoznak döntést az orvos helyett. Rendben, azt hiszem, hogy nagyon jó volt a vita az első panel keretében. És most áttérünk a második panelre. És nagyon röviden a jelentés tervezetről fogunk szólni itt az Európai Parlamentben, és ezzel át is fogom adni a szót. Tehát itt inkább most a robotokról lesz szó, nem a mesterséges intelligenciáról, még akkor is, hogyha nagyon jól tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia a robotika, robotikához tartozik. A robotok is jönnek, a robotok is a jövőt jelentik, nem egy fenyegető sci módon, de a robot a technológia, és a technológia pedig eléggé fejlett ahhoz, hogy a fogyasztói piacra bejusson. Gondolok itt az autonóm gépjárművekre, a drónokra, amelyek esetleg pizzát osztogathatnak, és így tovább. És véleményünk szerint egy ipari forradalomhoz vezet ez, nagyon sok előnyel, de potenciálisan bizonyos aggályokat vethet föl, hiszen az életünk megváltozhat, különösen a foglalkoztatást érintheti. És először is azt mondhatjuk, hogy az európai ipar bizony nagyon jól teljesít a robotok gyártásának területén, tehát ipari robotokat, szolgáltatásnyújtó robotokat gyártunk, és szeretném, hogy az európai ipar a jövőben is sikeres legyen. Felhasználóként pedig azt mondhatom, hogy inkább európai robottal szeretnék együttműködni, amely a saját értékrendszerünk és biztonsági standardjaink alapján készült, mint mondjuk egy kínai robottal állnék kapcsolatban. Tehát, hogyha megengedik, akkor ezzel a bevezetővel szeretném elmondani, hogy egy munkacsoportot hoztunk létre, amely 2015. januárjában indult útjára, Köszönettel tartozom a kollégáknak, hiszen nagyon érdekes eszmecserét folytattunk a munkacsoportban, és megállapodtunk abban, hogy jelentést szeretnénk készíteni, és azt akarjuk, hogy egy keret jöjjön létre, egy olyan keret, amely sikerre viheti ezt az ágazatot, és igazságos egyensúly teremt a biztonság és az innováció között. Ugyanakkor megvédjük a fogyasztókat és az állampolgárokat. Természetesen a biztonság áll a legelső helyen, és szerintem a fogyasztók robotokba vetett bizalma jelenti az egész ágazatnak a kulcsát. Ezért nagyon fontos, hogy pontos standardokat határozzunk meg. Az első törvény az az, hogy a robot ne okozzon kárt az embernek. Ez az Asimov törvénye. Ez maximális standardizációt követel, illetve, illetve azt, hogy együttműködjünk Európai Uniós szinten. Az egyik nagy aggály a kibérbiztonság, amely óriási félelme a fogyasztóknak. Ezt a minimum, minimum kockázatot kellene elérnünk, a nulla kockázat nem létezik. Fontos tehát, hogy ezeket figyelembe vegyük a gyártás során, illetve a gyártási lánc során. Még egy gondolatot szeretnék hang, hangsúlyozni a biztonság területén. Nagyon fontosnak tartjuk a tesztelési fázist, a tesztelési szakaszt, amely valós körülmények között történik. Hiszen azonosítani kell az esetlegesen felmerülő kockázatokat nem csak a laboratóriumban, hanem kint a terepen, tehát egy hosszú tesztelési fázisra van szükség, még mielőtt az adott robotot a piacra engednénk. Ehhez pedig tesztelési területekre van szükség. Egységes kritériumokat kell létrehozni Európai Uniós szinten. A tagállamok olyan területeket azonosíthatnának, ahol robotokkal való kísérletezés engedélyezett. és természetesen fölmerül a magánélethez való jog, illetve az adatvédelem kérdés. Ezek mind nagyon érzékeny területek, és véleményem szerint az egyik legkényesebb terület. A robot sohasem önmagában dolgozik, önmagában van, kapcsolódik más robotokhoz, adatbázisokhoz, hálózatokhoz, és rengeteg adatot gyűjt be, illetve kezel. Kérdés, hogy ki fér hozzá ezekhez az adatokhoz, milyen hosszú ideig őrzik ezeket, és hogyan történik a felhasználás. Egy kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség, a magánélethez való jog, illetve az adatvédelem területén egyensúlyt kell kialakítani az arányosság elvének érvényesítésével. Különösen az ápoló robotok esetében nagyon magas védelmi szintet kell biztosítani a magánszféra védelme érdekében. és szerintem lehetőséget kell arra is adni, hogy egy robotot leállítsunk, és megvédjük a magánszférát. A közlekedési ágazat prezentációját már meghallgattuk. és legelőször is ezzel az ágazattal kell foglalkoznunk, hiszen az autonóm gépjárművek már rendelkezésre állnak, és nem sokára megjelennek az utakon is. Nem gondolom, hogy a jelenlegi szabályokat alapvetően át kellene alakítani, de mindenképpen biztosítanunk kell a koherenciát. A jelentésnek ez a célja, hogy megfelelően kezelje a szabályozási hátteret. Először is a tagállamok az, az uniós jogszabályokat alkalmazzák, a mások pedig a hágai egyezményt. Kérdés pedig az, hogy ez a két szabályozás hogyan áll egymás mellett, illetve hogyan lehet a jogi hátteret biztosítani. Az egészségügyi ágazat is kihasználhatja a robotok létét. Itt az ember és a robot interakciója kerül előtérbe. És természetesen fölmerül a szakemberek megfelelő képzése. Meg kell nézni azt is, hogy a fogyasztók hogyan állnak az új eszközökhöz. Úgy gondoljuk, hogy az emberre való kontaktus, az emberi tényező létfontosságú marad az ápolási ágazatban, tehát nem akarjuk, hogy a robotok felváltsák az embert. De itt új kérdések merülnek föl, mi az orvos szerepe, mondjuk a jövőben, ahol az öndiagnózis egyre inkább előtérbe kerül. Hogyan segíthet ebben egy robot? Aztán egy nagyon érzékeny kérdés, mi a helyzet például a kompenzációval, milyen körülmények között lehetséges ez. Itt etikai kérdések állnak a háttérben, illetve iránymutatásokat kell kialakítani, amelyek esetleg keretet nyújtatnak egy nagyon bonyolult etikai kérdéshez. The um, employment Uh, Ami pedig a foglalkoztatást illeti, szeretném megemlíteni, hogy a bizottság szerint 2020-ra több mint 800 ezer informatikai szakember hiányzik majd a piacról, és a munkahelyek 90%-ához legalább alapvető digitális informatikai tudásra lesz szükség. Ez egy óriási kihívás, Szeretném hangsúlyozni, hogy szükség van arra is, hogy a nőket, illetve a lányokat a digitális karrier felé irányítsuk. Itt a nőknek bizony még van tanulni valójuk ezen a területen, ugyanakkor ott van az a félelem is, félelem is, hogy a robotok esetleg több munkahelyet vesznek el, mint amennyit létrehoznak, a szakemberek megosztottak, azt azonban tudjuk, hogy az alacsony képesítésű emberek számára egyre nehezebb lesz munkát találni. Ezért azt kérjük a bizottságtól, hogy kövesen nyomon, hogy pontosan mi történik a foglalkoztatási piacon, a vállalkozások területén, az üzletek területén, és milyen feladatokat vesznek át a robotok, és milyen mértékben. Természetesen a jövőt nem lehet előre megjósolni. Hogyha nem válik valóra a legrosszabb forgatókönyv, a tömeges munkanélküliség, annál jobb. De azt hiszem, hogy többféle forgatókönyvre föl kell készülnünk. A legrosszabbra is, a munkahelyek elvesztésére, több millió munkanélküli, munkanélküli létrejöttére, és akkor természetesen ennek ott van az adóügyi vonatkozása, illetve társadalombiztosítási következménye, esetleg ilyen jellegű adókkal is terhelhetnénk a robotokat. Föl kell készülni a legrosszabb forgatókönyv. Aztán természetesen ott van a felelősség kérdése. Ez nagyon fontos, hiszen a fogyasztók érdekében jogbiztonságot kell nyújtani. a következő tíz évben piacra kerülő robotok esetében kell ezt meghatározni. A robot szigorú felelősségvállalást ír elő, Egyszerűen arra van szükség, hogy bizonyítsák azt, hogy a robot káros tevékenysége miatt valamilyen probléma merült föl, azaz a robot kárt okozott és ezt a felelősséget nem szabad semmilyen módon korlátozni. Nagyon bonyolult a robot által okozott kár általi, a robot által okozott kárért való felelős személyt megnevezni. A felhasználó lehet professzionális, avagy nem professzionális személy, Azt tudjuk, hogy a biztosítási ágazat nem annyira örül ennek a területnek, de mégis fontos, hogy előre lépjünk. Fontos, hogy egy megfelelő biztosítási rendszer álljon fel, esetleg egy alappal a háttérben. Ahogyan tudjuk, a technológia óriási lépésekkel halad előre. Ez azt jelenti, hogy a jogszabályi hátteret is ki kell igazítani rövid és hosszú távon, ez pedig azt jelenti, hogy már most fel kell tárnunk a lehetséges jogi megoldásokat a következő generáció számára, az egyre inkább szofisztikáltabbá váló robotok számára. az elektronikus személyiség jogának megadása a robot számára esetleg megoldást jelenthet. A robot nem ember, hanem egy szofisztikált eszköz, amely bonyolult algoritmusokat alkalmaz az a rendszer autonómiája egyre inkább nő, és egyre inkább nehezebb az input és az output közötti kapcsolat meghatározása, tehát a felhasználó input és a robot tevékenység, azaz az output közötti kapcsolat. Ezekkel a kérdésekkel is kell foglalkoznunk. Föl kell tárni tehát a jogi kérdéseket, a jogi megoldásokat, de fölmerül tehát egy ilyen E személyiség létrehozása. Mit kell tennünk? Több dolgot. Minél inkább belelát az ember a robotikába, annál több kérdés merül fel, és annál kevesebb a válasz. De mm, szerintünk szükséges az, hogy nyomon kövessük azt, hogy mi történik. Nos, először is meg kell határozni, hogy mi pontosan a robot, definiálni kell a robotot. Különböző típusú robotok vannak, osztályozni kell őket és regisztrálni, ehhez pedig egy közös európai megközelítésre van szükség. Illetve egy európai ügynökség létrehozását is javasoltuk a robotika, illetve mesterséges intelligencia témájában, amely rendelkezik a szaktudással, a technológia és a megfelelő jogi háttérrel. és ez az ügynökség partnere lehet harmadik országokbeli hasonló ügynökségnek, illetve tanácsot adhat Európai Uniós szinten. Közös standard létrehozása és a feladata lenne a biztonsági kérdések harmonizálása, illetve a mesterséges intelligencia területén a harmonizáció. Esetleg minőségi címkékkel látná el a piacon levő különböző termékeket. És végül egy utolsó megjegyzés. Szükségesnek tartom, hogy a közeljövőben definiáljuk azokat az etikai alapelveket, amelyeket tiszteletben kívánunk tartani. Keretet kell nyújtani a kutatás és az iparág számára, meg kell határozni, hogy mi az, amit akarunk, és mi az, amit nem. A jelentés függelékében egy etikai karta létrejöttéről is szó van, amely iránymutatást adhat az etikai bizottságoknak a különböző tagállamokban. Így közös elveket hozhatunk létre. Úgy gondolom, és ez mutatkozik meg a jelentésben is, hogy azt akarjuk, hogy a robotok szolgálják az embereket, tiszteletben tartsák az európai értékeket. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Tehát először is a jelentés célja a tudatosítás, multidisziplináris csapatokra van szükség, mérnökökre, kutatóknak, technikai szakemberekre és felhasználókra, meg kell találnunk a közös nyelvezetet, a közös nevezőt, illetve párbeszédre van szükség a robotikai közösség, valamint a döntéshozók, a politikai döntéshozók és a nagy közönség között. Tudom, hogy jó pár tagállam foglalkozik, már ezekkel a kérdésekkel és jogalkotásokat készítenek elő. Tehát ez az a pillanat, ahol közös elveket fektethetünk le, megoszthatjuk egymással a tapasztalatainkat, és ne túlságosan késői fázisban próbáljunk visszamenőleg harmonizálni. És még egy utolsó szó az ütemtervet illetően a jelentést most hat különböző szakbizottság tárgyalja az Európai Parlamentben, a módosítók benyújtásának határideje október 25-e a mi szakbizottságunkban, a jogi szakbizottságban, és november 29-én kerül sor a szavazásra. Ez azt jelenti, hogy már nem kerül plenárisra ez a téma decemberben, de januárban igen. Köszönöm szépen a figyelmet, és most pedig azonnal átadom a szót Natali Névzsa asszonynak, aki Franciaországban dolgozik jogászként, és a jogi kérdésekről fog szólni. Meg is adom a szót. President, alors je vous remercie. Köszönöm, elnök asszony, örülök annak, hogy meghívtak ide, és, és én most kommentálni fogom ezt a jelentés tervezetet, de igazándiból csak néhány eh, megjegyzést fűzök hozzá. Először is először is eh, fel kell tenni a kérdést, hogy a robotikával kapcsolatos eh, jogalkotás az egyáltalán szükséges-e már, tehát azt vizsgáljuk meg, hogy először szükséges-e egy ilyen jogi eszköz létrehozni. Szerintem szükséges és pertinens azokban a területeken, azokon a területeken, ahol a jelenlegi jog nem képes kezelni a problémákat, például a felelősségi szabályoknál ott látunk bizonyos joghézakokat, ahol a jogalkotó beavatkozása szükséges lehet. Emellett, hogyha megnézzük azt, hogy milyen hatással járhatnak az autonóm robotok a társadalomra, az alapvetően megváltoztathatja a jövőbeni társadalmi viszonyokat, és felvet olyan etikai kérdéseket, amelyek szintén teljesen felfogadhatják a társadalmat. Tehát ezek a kérdések eh, megint csak azt vetik fel, hogy eh, alaposan elemezni kell azt, hogy milyen jövője van a humanista értékeknek, vagy lehet a humanista értékeknek, eh, amennyiben ezt most mind átgondoljuk, akkor jó ötletnek tűnik egy ilyen szöveget létrehozni, és valóban felülvizsgálhatónak kell lennie ennek a szövegnek, hogy kövessük a technológia fejlődését. Ehm, tehát Először is el kell gondolkozni azokon a nagy elveken, amelyek a határozattervezetben is szerepelnek, illetve az etikai kérdéseket is fel kell vetni, illetve átgondolni. Nos, akkor nézzük meg, ahogy milyen nagy elvek húzódnak meg a javaslat között. Először is vannak bizonyos terminológiai határai annak a kifejezésnek, hogy intelligens nob robot vagy intelligens mesterséges intelligencia. Nyilvánvaló, hogy ilyennek a létrehozása az nem okoz most már nehézséget, bizonyos helyzeteket elő tudnak látni, előre tudnak látni a robotok, és ez alapján döntenek, ami bizonyos autonómiát feltételeznek. Nyilván ezek a technológ, ezek, a, ezek a, a kifejezések, hogy intelligens robot, ez megtalálható különböző ISO és EN szabványokban is. Noha az intelligens robotot ö, ö, már használták például koreai törvényben, ö, az intelligens robot képe, illetve koncepciója az kicsit idegen az európai embertől, aminek megvannak az okai, nevezetesen a nyugati ember fél a robotoktól, miközben a japán ember az nagyon pozitívan áll hozzá, sőt sintóék, sintóvallásban még lelket is feltételezhetnek a robotnál, ehhez képest a nyugati világban a gólemek jutnak eszünkbe a robotokról, illetve a 19. század romantikus irodalma, amely bizonyos, bizonyos veszélyes teremtményekként képzelte el ezeket a mesterséges intelligenciával rendelkező személyeket. És Stephen King és más populáris írók is megfogalmaztak a veszélyel kapcsolatban elég közkeletű véleményeket. Nyilván egy olyan fantasztikus robot kép alakulhat ki, amely valójában a robotikának a fejlődését is visszafoghatja. Nézzük, hogy akkor milyen gazdasági és társadalmi veszélyek, illetve kockázatok vannak ez az E-pontban van, szerep, van leírva a jelentés tervezetben. Itt alapvetően a különböző érdekcsoportokat kell egymással összeegyeztetni. Az egyik az, hogy az egyik embercsoport azt mondja, hogy ezen az úton végig kell menni, mert gazdasági haszna jelentős, meg kell adni a lehetőségeket arra, hogy fejlődjön ez a, ez a rendszer, illetve hamarosan jön majd a 4.0-as ipar, és ez a, az ember, a társadalom fejlődése kapcsolódik ehhez a gazdasági fejlődéshez. A, a, az előnyök mellett nem szabad elfelejteni azonban a kockázatokat, például a foglalkoztatási kockázatokat, nevezetesen azt, hogy az automatizálás miatt több millió munkahely szűnhet meg. Ez alapvetően irodai munkahely, illetve üzemi munkahely, de nem csak erről van szó, hanem például nagyon intellektuális munkák is megszűnhetnek, akár a tanári állás is veszélybe kerülhet, illetve hivatás, mert helyettesíthető lesz. Tehát a munkahelyek elvesztése az nyilvánvalóan tovább nyomja majd a szolgáltatások irányába való elmozdulást. Nyilván el kell gondolkozni mindezen, mert már a szolgáltatások is elkezdtek robotizálódni, például a beteggondozás vagy idősgondozás. Tehát ennek folytán gyakorlatilag a bérből és fizetésből élő mint olyan eltűnhet, vagy jelentősen csökkent a száma, illetve kiszolgáltatottabbá válik a társadalmi helyzete tekintetében. Tehát támogatni kell az embert a munkahelyén. A robotoktól való félelem az, az, az intelligens robot képzetéből következik, amely további eh, problémákat vet fel, az egyik a lelki ismeret. Alors le point L évoque l'idée tudatossága a robotnak, eh, illetve amennyiben tudatára ébred a robot, akkor az Asimov szabályokat kell alkalmazni az embernek, a robotokra, illetve azt kell kikényszeríteni. Az Asimov robot törvényei, amit bizonyára ismernek, Isaac Asimov eh, az író, aki a 20. század közepén eh, megalkotta ezeket a robotra vonatkozó törvényeket, eh, és eh, alapvetően arról szól, hogy uralmat kell továbbra is gyakorolni a, mot, a robotok. Tehát nyilván a szerzőnek elsősorban irodalmi munkássága van, és elsősorban a robotokra vonatkoztatta, és nem pedig a gyártókra. Itt szerintem ez nem az emberre vonatkozik. Ami pedig a tudatosságát illeti a robotoknak, az további problémákat vet fel. Először is nem olyan módon kell ezt átgondolni, mint az L pont, ugyanis az, hogy egyszerre van szó egy tudományos és egy társadalmi kihívásról, az, hogy megjelenhet az, hogy okosabb, erősebb, tökéletesebb, eh, akár halhatatlan is az a robot eh, az embernél. En application de la loi naturelle qui veut qu'une espèce inférieure disparaisse au profit du... És az ember adott esetben eltűnhet egy felsőbbrendű eh, lény miatt, vagy legalábbis a jelentősége háttérbe szorulhat. Tehát ezért kell keretek, ké, keretek közé szorítani a kutatómunkát. Beszéljünk arról, hogy a 31. bekezdésben említett jogi személyiség kérdéséről. Nos, a robot, autonóm robot jogi személyiségét több okból Eh, óvatosan kell megközelíteni. Ez első az az, hogy eh, van-e jogi személyisége, eh, illetve egy emberi, egy nem emberi dolognak lehet-e emberi jogokat, vagy az emberhez hasonló jogokat tulajdonítani. Nyilvánvaló, hogy ezt... la personne morale vous avez toujours un être humain qui va la représenter. Nyilvánvaló, hogy az embernek a jogai mögött mindig van egy ember, a robotoknál, aki a jog mögött van, az maga a robot saját magát fogja képviselni jogilag, vagy tudatosan, vagy anélkül, érzésekkel, vagy anélkül, szabad akarattal. Qu'il existe d'autres moyens hogyan fogja magát a törvényszék előtt képviselni például, hogyha személyiségi jogokat adunk neki, aztán felmerül a felelősség kérdése, illetve a biztosítás kérdése, amely részben megoldhatja a felelősséget. Ez elvezet bennünket azokhoz a veszélyekhez, Eh, amelyek eh, a jogi személyiség megteremtéséből következnek, eh, mert hogyha egy jogi személyiséget adunk egy robotnak, akkor az nyilvánvalóan jogokat és kötelezettségeket is jelent. Na most például mi legyen az em az emberi élethez, az, vagyis az élethez való joggal, a nyugdíjjoggal, a, ahhoz, hogy az elvégzett munkáért fizetés jár. Követelhet-e fizetést, mielőtt mondjuk elkezdi az idős gondozást, vagy Eh, elutasíthatja-e azt, hogy eh, a létét kockáztatja, tehát mondjuk veszélyes eh, feladatot vállal. Miért venne egy ember egyáltalán egy ilyen robotot? Tehát fontos ezeket a problémákat elkerülni. Azok, akik a robotnak e, jogi státuszt akarnak adni, azok furcsa gondolatokkal rendelkeznek a robotikáról. Ők úgy gondolják, hogy valamifajta androidokról van szó, akiknek akár emberi külsejük is van, de a robotok valójában bármilyen formát ölthetnek, ezt látjuk ezen a képen. Itt nem itt, itt nem csak arról van szó, hogy jogokat és kötelezettségeket ruházunk egy eszközre, hanem valójában az embert nyilvánítjuk tulajdonképpen valamilyen módon tárgyá. A robotok értelme az, hogy szolgálják az emberiséget, az embert. Nos, ami pedig a kárfelelősséget illeti, az S pontban a szerző azt írja ki, hogy új szabályokra van szükség, amelyek figyelembe veszik az autonómiáját a robotnak, és éppen ezért felmerül a felelősség kérdése, hiszen egy olyan robottal van dolgunk, amely autonóm, és hogyan is fogalmazzunk, vannak olyan képviselői vannak olyan képességei, mint például a tanulás. Tehát az új szabályok azok érdek, igazán akkor vezethetőek be, hogyha a régiek már nem működnek. A korábbi irányelvet lehet alkalmazni akkor, hogyha hibás a robot, ez bizonyos kár típusokra is kiterjedhet. Például oda kell figyelni arra, hogy azokra a káresetekre is, amikor a robot rossz használatából ered a kár, csak az ember tudja végső soron azt a felelősséget viselni, akár, akár biztosítással, akár más módon, amit a robot ténylegesen elkövet, vagy okoz. A 28-as bekezdés megpróbálkozik azzal, hogy felmérje, hogy ki miért felelős, tehát mely párt, mely felek milyen felelősséggel rendelkeznek ez egy érdekes gondolatkísérlet, mert olyan distinkciókat tartalmaz, amelyek a bíróság előtt nehezen állnának meg. Vannak olyan hipotézisek, amelyekkel külön el kell gondolkozni, például a robotok bérléséről, mert a kereskedelmi robotokat akár bérelni is lehet, tehát egy speciális felelősség létrehozása az autonóm robotok számára, amely meg amely elválna a többi robothoz kapcsolódó felelősségszabályoktól, az komoly problémákat vetne fel, mert a felek nyilvánvalóan megpróbálnának a rájuk kedvezőbb szabály alá eh, bevonulni eh, és a bíróságnak kellene eldöntenie, hogy milyen típusú robottal van dolgunk a per során, hogy autonóm robottal, vagy nem autonóm eh, robottal van dolgunk. Ez a szakértői e, munkának a növekedését és a perek elhúzódását, illetve költségessé válását eredményezhetné. E, nézzük most az etikai e, problémákat és felvetéseket. Ezekre a szöveg többször is utal, és olyan dolgokra is kitér, amelyeket nem tudunk teljes mértékben feldolgozni most, mert nincs rá idő. A hatos bekezdés az felveti az etikai szabályokat, már a robotok gyártásánál, tervezésénél is. A robot etika vos fabricants az valójában a gyártókra, illetve a tervezőkre is eh, alkalmazható lenne. Tehát el kell különíteni egymástól a robotikának az etikáját, illetve a robotokra vonatkozó etikai szabályokat. Ez utóbbiak a robotokra lennének érvényesek. Eh, tehát, eh, hogy a robotoktól elvárjuk-e, hogy megfeleljenek etikai szabályoknak, ez inkább még elméleti kérdés. Melyek a nagy robot etikai problémák? Eh, amelyek eh, révén megvédhetjük az embert a robotoktól. Nagy alapelveket kellene felvázolni az emberek eh, védelmében, és néhány példát mondanék erre először is. Az emberek védelme a robotok által okozott károk vagy támadások ellen az alapvető jogok kartája ezt eh, le tudja fedni. Aztán van egy másik elv, az az, hogy elutasíthatja az ember azt, hogy a szolgáltatást számára egy robot nyújtsa. Eh, adott esetben ez a személyiségi jogok kérdését veti fel. Tehát egyszerűen rosszul érzi magát, eh, nem akar egy robottal ilyen viszonyba kerülni. Jelenleg a jog már képes arra, hogy egy ilyen fédelmet is nyújtson, mert itt fel lehet említeni az emberi méltóság kérdését. A robottal szemben a szabadságvédelme, például meg tud-e tiltani a robot, tilthat e a robot valami fajta magatartást egy embernek. A szabadságot erős jogszabályok védik. Itt arról van szó, hogy a robot egy magatartást megtilt. Tehát kivételes esetekben imposer son point de vue, sauf si des tiers pourraient. Tehát be kell védeni az embert attól, hogy a robot veszélybe hozza egy ilyen tevékenységgel. Oda kell figyelni még a magánélet szabadságára is, amit megint csak törvények garantálnak a robotika szempontjából e, más kockázatok jelennének meg. Egy példát mondok csak, például egy gondozó robot e, e, az, hogy a, a robot A személyes szabadság védelmében például el, be kell védeni a gondozást igénybe vevőt, adott esetben a saját családtagjaitól is. Exploité par un robot, donc là vous avez le règlement européen de 2016. Itt van egy 2016-os európai jogszabály, Notamment par exemple la communication entre les robots de données imperceptibles par az adatvédelem vonatkozásában robottól robothoz való adatátvitel kérdése merül itt fel. Ou encore, par exemple, pour les, les robots... Autonóm robotok a, a, veszélyeztethetik a a többi munkavállalót, illetve a, Vannak olyan robotok, amelyeknek az a feladata, hogy a gépek és a, az emberek közti kapcsolatokat kezeljék, azonban a roboti érzelmek azok valójában csak szimuláltak. Instrumentalisé, donc actuellement nous n'avons aucun dispositif législatif en la matière. Tehát azt kell megakadályoznunk, hogy a robotok ne tudjanak visszaélni az emberekkel érzelmi téren sem. Principe roboétique imposant d'éviter la rupture du lien social en présence d'un robot. Donc ici, il y aurait plein de choses à dire. Euh, Egy másik elv euh, az euh, a robotok által okozott társadalmi problémák problémája, illetve szociális viszonyok. Megint csak leginkább a gondozásról van szó Egy robottal például csökkenteni lehetne a gondozás költségeit, ugyanakkor a robotok jelenléte akár normává is válhat, miközben igazándiból ez a kivétel kellene, hogy legyen, és hozzájárulhat a kiszolgáltatott emberek további társadalmi elszigetelődéséhez. Mi eh, korábban is azt mondtuk, hogy eh, adott esetben előfordulhat az, hogy a robot teljes mértékben helyettesíti az embereket aztán a hozzáférés egyenlősége, ez megint egy etikai kérdés. A robotokat ipari célra lehet használni. De a szolidaritási szabályok, az egyenlőségi szabályok, azok Európa alapjai. Ez a, ebből levezethető az, hogy egyenlő hozzáférés legyen a robotokhoz, miközben természetesen oda kell figyelni a költségvonzatokra is. Et enfin, le principe robotique de la restriction de l'accès de... Végezetül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 megint csak az emberek védelmét kell erősebbé tenni. Par la charte sur la robotique, au paragraphe 6, donc la charte... És a hatos bekezdésre áttérve, amely azt mondja, hogy egyfajta kartát kellene létrehozni, amely érvényes lenne a robotmérnökökre, illetve eh, egy eh, kutatási etikai kódexet és bizottságot létrehozni. Nyilvánvaló, hogy egy karta, egy ilyen karta az nem lenne jogilag kötelező, kivéve, hogyha mondjuk szerződés formájában fogalmaznák meg, ráadásul megint csak a kulturális különbségek miatt más az elképzelés egy etikai kartáról. Franciaországban adott esetben egy etikai kárta akár jogilag kötelező is lehet, és hát ahogy mondtam, formalizálni lehet, mint szerződéseket. Merci, euh, merci beaucoup, Madame Neufjean. Köszönöm szépen. A napi renden egy kicsit változtatunk azért, mert Foré úr, aki aki ö, belga jogi képviselőnk, el kell, hogy hagyja a termet hamarabb, ezért neki adom meg most a szót, és utána folytatjuk majd az eszmecserét. Foré úr, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony valóban költségvetési vita kellős közepén járunk, úgyhogy sajnos el kell hagynom ezt a mostani ülést a szavazás érdekében. Köszönöm szépen a jelentéstervezetet, illetve köszönöm szépen azt is, hogy meghallgathattuk a szakértőket. A jelentéstervezetet is üdvözlöm, nagyon érdekes hozzászólásokat tartalmaz, és a technikai szaktudásunkkal kívánjuk ezt kiegészíteni a felkérés alapján. Az elmúlt esztendőkben sokat vezet, beszéltünk az autonóm gépjárművekről, és valóban itt különböző kérdések merülnek föl. A jogszabályi háttér, az etika, illetve maga a terminológia is kérdéses. Nagyon sok minden fölmerül. Valóban különböző elképzeléseket vázolunk, különböző forgatókönyveket, és a munkánk során a technológiai kontextusból indultunk ki, megnéztük az előnyöket, illetve a kihívásokat is. Ezek néha az általánosabb témákhoz kapcsolódnak, gondolok itt az informatikai kalózkodáshoz, a, a magánélethez való védelemhez, de ez általánosan érde, érinti a robotikát, illetve a mesterséges intelligencia témáját. Aztán van még egy elem, amely időről időre visszatér. A digitális ágendáért felelős szakemberek is fölvették ezt, ez pedig nem más, mint a lefedettség, azaz hogy mennyiben kapcsolódunk, illetve mennyiben kapcsolódnak egymáshoz ezek a robotok. Vannak még olyan régiók, vannak olyan területek, amelyek, amelyek lefedettségét a technológia még nem biztosítja. Jelenleg föl kell ismernünk, hogy az egész Európai Unió területe nem lefedett. Úgyhogy itt fölmerül az új technológiához való jog. A munkánk során választ tudunk adni a szabályozási kérdésekre, hiszen a bizottság, illetve a parlament rendkívül fontos szerepet tölt be az autonóm gépjárművek szabályozásában, az európai vezetői engedélyre gondolok, illetve a technológiai fejleményekre. Még nem sikerült mindent megoldani. De fontos, hogy az érkező új technológia fényében ezeket a fölmerülő, illetve még fennmaradó kérdéseket is megoldjuk euh, toute la politique sur les, les données, sur les data. Euh. az adatok védelmének kérdése, az adatvédelmi irányelv kapcsán élénk vitát folytattunk, ugye fölmerült a magánélethez való joggal kapcsolatos eszmecsere, és ennek kapcsán van egy adatvédelmi jogszabály, és a magánélethez való jog érvényesítésének az ellenőrzése is egy érdekes kérdés. Vannak olyanok, akik egy értesítési rendszerben gondolkodnak, egy különböző kontroll érvényesítésével. Ez itt nagyon sok minden fölmerül. Kérdés tehát, hogy az adatvédelmet hogyan érvényesítjük, mit kezdünk az adatokkal, hogyan kezeljük azokat. Viszont par rapport euh, à, à deux réflexions. Euh, Két gondolatot szeretnék most fölvetni. Az egyik a digitális szuverenitás kérdése, mennyiben lehet a szabályozást megfelelően kialakítani, illetve a technológiát érvényesíteni. A tervezetben fölmerül, az állásfoglalás tervezetben fölmerül egy európai ügynökség felállításának a lehetősége, hogy segítséget nyújtsunk ennek az iparágnak, illetve a tagállamoknak, kezet nyújtsunk a kutatás és fejlesztési kérdésekben. Ott van a kollektív kutatás kérdése is. Ez is rendkívül fontos, rendkívül, rendkívül érdekes, tehát hogy a szuverenitás hogyan érvényesül, hogyan tudjuk megerősíteni Európát ezen kérdések fényében. Fölmerül ugye a kiberbiztonság, a kódolási technológiák, ezzel kapcsolatban is élénk vitát folytattunk, hiszen ez biztonsági kérdéseket vet föl. Egyrészt az adatokhoz való hozzáférés, a kódolás véd, védelmet nyújthat, és aztán ott van az általános biztonsággal kapcsolatos vita, amely ugye nagyon is nagy fejtörést okoz az európai intézményeknek, illetve a parlamentnek. Nagy hangsúlyt kell fej- helyezni az oktatásra, a képzésre, Tehát a technológián túl a, nagyon fontosnak tartom azt, hogy megerősítsük az egyetemi kurzusokat, e, kitérjünk külön az etikára, illetve a jogi felelősség kérdéseire. És ezen a területen is Európának be kell töltenie szerepét, fel kell vállalni a feladatát. Nem szeretném rabolni az idejüket, köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, illetve köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nagyon remélem, hogy valamennyiben sikerült hozzájárulni ehhez a vitához. Óriási eh, kihívások állnak előttünk, és, és ugye nagyon bonyolult és összetett területről beszélünk. Elnök, köszönöm szépen! Látom, hogy a biztonság és a bizalmaság kérdése nagyon-nagyon élénk vitát kell. Tehát el tudom ezt képzelni, hogy hogyan alakult. Hogyha itt tud maradni, annak nagyon örülnénk, ha nem, hát akkor köszönjük a részvételét, és most pedig angolul folytatva szeretnék visszatérni a jelentés megvitatásához, illetve az előadó asszony ö, prezentációjára való reakciókat várjuk. Egy kérdést, kérdésfeltevőt látunk, Talmájer urat. Ö, azt hiszem, hogy a felelősség kérdését fogja felvetni. Staudenmayer úr, öné a szó. Thank you very much, uh, especially for... Köszönöm szépen, és köszönöm a kedves szavait. Nem én vagyok az ember. A DJ Connect, a DJ Just nagyon szorosan együttműködik a bizottságon belül, és uh, nem azt mondtam, hogy ön a robotika szakértő az Európai Bizottságban, de Ön a jogi szakértője a témának, de még mindig nagyon kedves, így is mondja a Staudenmayer úr. Rövid leszek, mert már így is kicsit lemaradtunk az ütemtervben. Szeretném elmondani azt, amit hallottam a vita során. Az első panelben volt egy vita arról, hogy ez egy hosszú távú kérdés-e, vagy ezzel a kérdéssel majd inkább később kell lefoglalkoznunk. Szerintem előre kell gondolkodnunk, ugyanezt teszi az Európai Bizottság is, és a digitális belső piaci stratégiában azt mondtuk, hogy nagyon fontos feltétele az dolgok internetjének beindulásának az az, hogy a felelősséget tisztázzuk. Nagyon fontos az, hogy létrehozzunk jogi bizonyosságot a befektetés szempontjából. És visszautalok arra, amit ön is mondott elnök asszony, azt mondta, hogy azt szeretnénk, hogyha az európai ipar versenyképes lenne, valóban ezt szeretnénk, de ehhez egy jogi keret kell, egy jogi biztonság kell, hogy versenyképesek lehessenek, hogy be tudjanak fektetni. Az Európai Bizottság tehát megvizsgálja ezt a kérdést, Ezeket a kérdéseket is említette elnök asszony, például az adatok helyes felhasználása, vagy akár az adatok birtoklása, a, az dolgok internetjének kérdése, vagy a robotika kérdése és a felelősség kérdése. Nincs megoldásunk még. Megvizsgáljuk a tanulmányokat, szemináriumokat tartunk, az Európai Bizottság felülvizsgálja a termék felelősségre vonatkozó irányelvet, és tehát megvizsgáljuk azt, hogy milyen fajta megoldást lehetne alkalmazni a felelősség kérdésében. Volt egy nagyon érdekes vita nemrégiben, egy szemináriumon, egy másfajta eh, felelősség megközelítést alkalmaztunk. Létezik a klasszikus eh, megközelítés, hogyha valaki valamit rosszul tett, hogyha az ő hibája volt ez, például hanyagság volt ez, akkor, és emiatt kár keletkezik, és azt lehet bizonyítani, akkor kompenzációt, kártérítést kell fizetni. Ugyanígy van egy nagyon szoros felelősségvállalási irány is, ahol valakinek nincs teljes mértékben hibája, de mégis kártérítést kell fizetnie. Tehát itt ez egy kicsit nehéz lesz a dolgok internetje vagy a robotika területén. Ezért beszélünk erről ilyen részletesen, mert két dologról van szó. Az egyik az az, hogy léteznek autonóm rendszerek. Egy olyan rendszer felé haladunk, ahol ezek a robotok, ezek az önvezető autók már igazából autonóm módon viselkednek. A múltban egyszerű volt a felelősségről beszélni, mert ez mindig visszakapcsolódott egy emberi döntéshez. A jövőben viszont ez már nem biztos, hogy így lesz. És ez különböző területekre hagyhat. Például, ha valakinek valaki kárt okoz, vagy akár egy szerződést írunk alá, például a Mercedes, egyre nagyobb a trend annak irányába, hogy a gyártást személyre szabják, lehet, hogy lesz egy specifikus autó, és kiválasztanak egy beszállítót, például a Bost, a gép választja ezt ki, és a Bosch szerelő vonalán kommunikálják ezt, azt mondják, hogy ezt és, és ezt a az alkatrészt szeretnénk. A kérdés az az, hogy most itt emberi döntés születette, vagy nem. Tehát ez egy pont, amelyre figyelni kell. A másikat már említették, ez pedig az a pont, hogy nagyon sok szereplő van. Most már nem lehet egy szereplőre ráhúzni, az, nem lehet azt mondani, hogy ő volt a hibás, hiszen sokan vettek részt benne. Vagy az is lehet, hogy egyáltalán nem lehet egy hibát e, valakinek e, tulajdonítani. Tehát ezeket a megközelítéseket kell értékelnünk, és ezért e, vizsgáljuk felül a termékfelelősségvállalási irányelvet is. Nagyon érdekes ez a vita. A második megközelítés az az lehetne, hogy az a fél, amely a robotot üzemelteti, amely azt az autonóm rendszert üzemelteti, az veszélyt jelent másokra, és ezért felelnie kell. A harmadik megközelítés az az lehetne, hogy melyik az a fél, amely a leggyorsabban, legolcsóbban tudna elkerülni vagy kezelni a kockázatot, és azt a felet kell felelőssé tenni. Tehát nagyon sok mindenen kell gondolkodnunk, és mélyrehatóan kell ezt átgondolnunk. Elnök azt ugyanis említette a biztosítási piacot. Nagyon sok lehetőség van itt, kötelező biztosítás, mint az autók esetében. Létezik már egy harmadik felelősségi vállalási irányelva az autó biztosítások esetében. Különböző megoldások vannak, de ami a szeminárium eredménye volt, az az volt, hogy a biztosítási szektor nagyon fontos szerepet fog játszani ebben a nagyon komplex kérdésben. Egy másik pont, amit ön is említett, elnök asszony, ez a tesztelés kérdése. Ez rendkívül fontos, mert eh, ellenőrizhetjük, tesztelhetjük azt, hogy az egész keret hogyan működhetne, beleértve a felelősségvállalást, a biztosítást. Ezért ezt az Európai Bizottság is megvizsgálja. Nagyon sok pénzt is költünk erre. 80 milliós a keretünk, eh, a robotika területére. Ez lefedi az összes szektort, és ez vonatkozik a kutatásra. A 20%-a ennek a tesztelésre megy. Nagyon lényeges tehát ez a kérdés, amit ön felvelt a jelentésében. Végezetül a robotok már elhagyják a ketrecet. A múltban ketrecben voltak, ott munkálkodtak, most már kijutnak, és az emberekkel együtt működnek. Ez jó, mert az innovációt segíteni kell, és ez segíthet abban, hogy a, a produktivitást erősítsük, az Európai Unióban a növekedést növeljük. Balesetek történhetnek, valószínűleg fognak is, de mindenképpen szükség van jogi biztonságra a lehetséges áldozatok, illetve a vállalatok számára is, és az Európai Bizottság mindezt nagyon mélyen megvizsgálja. Várjuk az Európai Parlament jelentését, és kívánjuk folytatni a vitát is önökkel. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen Staudmeier úrnak. Egy kicsit azért aggódom az önök szemináriumai miatt, ki, ki, és hogy ki lesz majd a balesetekért felelős, de egyetértek azzal, amit mondott, hogy hogyan, hogy aki el tudja kerülni, aki a lehető legjobban el tudja kerülni a kockázatot, azt kell felelőssé tenni. De lehet, hogy vannak olyanok, akik kívánnak szólni itt a teremben. Andrea, igen, el kell mondjam, hogy rendkívül egyetértek Staudmeier professzor hozzászólásával úgy gondolom, hogy a kockázatkezelési megközelítés nagyon érdekes. Személyesen én ezt választanám. Szerettem volna egy kicsit visszatérni a dokumentumra, és lenne egy kérdésem is magáról a dokumentumról, illetve arról, amiről beszéltünk. Az elektromos személyiség kérdéséről egyrésztről lesz tetszett nekem, másrésztről viszont ki, kíváncsi lennék arra, hogy jól értelmeztem-e, vagy nem. Úgy értem, hogy ezáltal nem akarnak semmilyen jogokat adni a robotoknak, ez egy eszközszerű elgondolás. Ha az én értelmezésemben ez hasznos lehet akkor, amikor akkor, amikor bizonyos fajta internetes kereskedelemről van szó, egy ilyenfajta rendszert lehet regisztrálni, láthatjuk azt, hogy mennyi pénzt lehet kezelni, milyen fajta műveleteket lehet végrehajtani, hogy ki áll mögöttük, milyen ember áll mögöttük, mert hogyha ezt regisztrálják, akkor vissza lehet vezetni egy személyre. Szerettem volna egy megerősítést arról, hogy eh, erre gondoltak ezen a kifejezés kapcsán, és hogy tényleg ezt jól értelmeztem. Um, well, first I want to say that the idea of an electronic personality is... Nos, ami az elektronikus személyiség gondolatát illeti, ez az egyik megoldások, eh, a megoldások egyike, tehát a bizottság ezt vizsgálja. Tehát nem arra van szó, hogy, hogy, hogy biztosra akarunk egy E személyiséget létrehozni, tehát egy ilyen opciót, hanem vizsgáljuk ezt. Aztán a robotokat semmilyen mm, módon nem lehet ö, emberként kezelni. Ezért én személy szerint nem annyira szeretem az autonóm döntéshozatallal kapcsolatos eszmecserét, tehát a robotok automatikus döntéshozatalával kapcsolatos eszmecserét, Véleményem szerint a felelősség mindenképpen az embert kell, hogy terhelje. Azt az embert, amely vagy a designért felelős, vagy a robot megtervezéséért. Úgyhogy arra megnyugtathatom, hogy semmiképpen nincs arról szó, hogy a robotokat emberként kezeljük. Sőt, Azt gondolom, hogy a robotra egy figyelmeztető címkét kell tenni, ez nem ember. Mert elképzelhető, hogy a jövő robotja még empátiára is képes lesz, úgyhogy nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk. Oda kell figyelni hogy mondjuk a gyermekek hogyan viszonyulnak a robothoz. A robot sohasem fog szeretni valakit. Például. Lehet, lehet, hogy úgy tervezték meg, hogy empátiáról tegyen tanúbizonyságot, de soha nem lesz érzelme. Tehát nem szeretném azt, hogy az art, a mesterséges e, intelligencia emberszerű legyen a robot intelligenciája abban áll, hogy nagyon sok információt egyszerre kezelni tud, fantasztikus e, memóriával rendelkezik, de nem szabad, hogy az ember felváltsa, hiszen vannak emberek. I am not sure if my opinion is dealt with everyone, but it is my <laughs> personal. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenki egyetért velem. Kérdés. Magánélethez való jog, adatvédelem. Elhangzott, hogy ezek nagyon fontos kérdések, ezzel egyetértek. Nagyon nehéz nagyon nehéz meghatározni, hogy kinek a tulajdonában van egy-egy adat, hogy egy ellenőrzési láncban ki milyen szerepet tölt be. A kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy az adatvédelmi szabályok területén milyen változásokat kívánnak létrehozni, és ki fogja ezeket érvényesíteni egy új ügynökség, amely a robotikával foglalkozik, és ez a mesterséges intelligencia keretében történik, vagy hogyan kívánják ezt megvalósítani? The second part is easy, as we have no agencies of... Nos, a második kérdés, ez nagyon könnyű, hiszen nincs még ügynökség, ezért megvannak azok a hivatalok, amelyek ezzel foglalkoznak jelenleg. Ami az adatvédelmet illeti, ez már egy nehéz kérdés, azt kell, hogy mondjam. Hogy itt egyelőre csak kérdések vannak még. Beszélnünk kell arról, hogy ezeket az adatokat, ezeket a személyes adatokat hogyan fogjuk kezelni. Úgy gondolom viszont, hogy arányosnak kell maradnunk. Fontos, hogy lássuk, hogy hova kerülnek az adatok. Nincs az a gond, hogy valaki megadja az adatait, de azt látom, hogy bizonyos cégek óriási pénzekre tesznek szert a, ezekből az adatokból, és az viszont azt mutatja, hogy nem jól működik a rendszer, hiszen ez nem normális helyzet, hogyha a saját adataim ból egy-egy cég nagy, cég nagy pénzeket kovácsol. Úgyhogy itt egy óriási aggályról van szó mindannyiunk szemére. Köszönöm szépen. Az adatvédelem miatt szerettem volna arra, arra rámutatni, hogy az adatokat meg kell különböztetni egymástól, van egy megállapodás, ez lehetne egy ötlet, vagy sokat segíthetne. Németországban van egy megállapodás az adatvédőkkel, szövetségi, illetve tartományi szinten, illetve az autógyártókkal, azon adatokról, hogy hogyan kell azokkal bánni, amelyek már most az autókban benne vannak. 5-7 adatcsoportot hoztak létre, számomra logikus módon, mert például azt mondták, hogyha valaki az autóval utazik, és ennek során esővel vagy jégesővel találkozik, akkor a cég ezeket az adatokat alkalmazhatja az időjárás jelentéshez. De más adatokat másképp kezelnek, például az autóval vonatkozó technikai adatokat, a fékre, mikor kell azt karban tartani, vannak más adatok, például a navigációs adatok, a kontakt adatok, amelyeket a Bluetooth-ban tárolnak, kit hívtam fel, mit írtam neki, mit küldtem neki, és ezeket a csoportokat azonosították, és ezekre szabályokat hoztak létre, hogy hogyan kell bánni ezekkel az adatokkal, ez már olyan messzire vezet, hogy azt mondják, hogyha valaki elviszi szervizbe az autóját, számos adatot kiolvastathat az autójában, hazamehet egy, egy UB, USB stickkel, és hogyha új autót vesz, akkor bele tudják olvasni az új autóba ezeket az, autó, ezeket az adatokat. De viszont a, a szerelő nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz lehetnének ezek az alap ö, szabályok, amelyeket esetlegesen a robotoknál is alkalmazhatnak. Minél többet tudnak, minél jobban egymáshoz kötődnek, annál inkább csoportokat kell létrehoznunk. Itt nem csak az engedélyezésről van szó, hanem arra is szabályokra van szükség, hogy kik használhatják az adatokat. Az egyik pont a másik, amire szeretnék rámutatni. Ez inkább politikai jellegű. A robotok engedélyezése számomra az adatok való, adatokkal való bánásmód kapcsán és a programok, amelyeket rájuk töltenek, mit tud a komputer, ez az, ezt a meg kell változtatnunk az engedélyezési eljárásnál, már pedig már most is, hogyha valami új megjelenik a piacon, nem hozzák a szoftvereket teljes mértékben nyilvánosságra. A Volkswagen botrány kapcsán ezt láthattuk. Én magam azt nem tudom megállapítani, hogy a szoftver csal-e. Én csak az eredményt tudom leolvasni, amikor a szoftver azt mondja, hogy bizonyos káros anyagokat nem léptek át. Németországban felmerült az az igény, hogy az autók engedélyezésekor a szoftvereket is nyilvánosságra kell hozni, és ezeket engedélyezni kell. Meg kell vizsgálni azt is, hogy nem csal-e a szoftver. Ez is egy téma lehet a robotok engedélyezése kapcsán tehát nem csak elfogadjuk azt, amit mondanak róluk, hogy hogyan programozták azokat, hanem egy hatósággal együtt megvizsgálják azt, és nyilvánosságra kell hozni a programokat és azok működését. Meg kell vizsgálni azt, mit tudnak a robotok, különben nem tudjuk azt, hogy mi történhet. Elnök, én osztom a véleményét, ez kötődik az átláthatósághoz, a bizalomhoz és, amiről már beszéltünk az előadásokban. Emé? Emé von Winsberger. Sorry, apologies. Thank you. Um, I wanted to just sort of express my agreement. Köszönöm szépen, szerettem volna annyit elmondani, hogy a javaslatban szereplő véleményen egyetértek. A robot egy eszköz, és ne próbáljuk meg emberre változtatni jogokkal és felelősségekkel, kötelezettségvállalásokkal. Szerintem akkor egy olyan dolgot hozunk létre, amely mint egy a rabszolgánk, aztán tudatosságra ébresztenénk, ezt nem, ezt nem látom a helyes útnak. Ezen kívül nagyon pozitívnak tartom a tesztelési zónákat, nem csak azért, hogy megértsük az ember és a robot közötti interakciót, illetve egy természetesebb közegben kipróbálva azt, hanem azt, azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ezzel tesztelhetjük, hogy milyen etikai megfontolásokat kell komolyan venni, illetve milyen felelősségi kérdések merülnek föl, amelyeket esetleg nem lehetett előrevetíteni, illetve hogyan lehet különböző opciókkal kísérletezni egy ilyen korlátozott zónán belül. Tehát például mi van akkor, hogyha az embert a robot szolgálja ki egy étteremben, tehát hogy a fogyasztók mindig tudják, hogy mi történik. Fontosnak tartom tehát az úgynevezett klinikai kísérletet, még mielőtt piacra dobjuk a robotokat. Köszönöm. Thank you. So we have, we had several very useful suggestions. Köszönöm. Nagyon sok hasznos javaslat született. Most pedig azonban azt javaslom, hogy Jean-Yves Le Déonnak adjuk meg a szót, aki türelmetlenül várakozik. Jean-Yves Le jelentéstevő az Európa Tanácsban, illetve francia szenátor. És uh, a mesterséges intelligenciára vonatkozó jövőbeli jelentésről fog szólni. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, valóban az Európa Tanács ban dolgozom a technológia, illetve a tudomány területén, az emberi jogok, a mesterséges intelligencia területe tartozik hozzám, tehát hogy megnézzük, hogy a mesterséges intelligencia, mesterséges intelligencia fejlesztése hogyan kapcsolódik az alapvető jogokhoz. Ahogyan az elnök asszony is elmondta, megjelennek a robotok, egyre inkább polivalensek, és a robotok egyre nagyobb teret nyelnek, illetve a számítástechnikai alkalmazások. Ahogyan az előbb elhangzott, megpróbáljuk a felmerült kérdéseket kezelni. Először is Különböző technológiák konvergenciáról van szó. Eddig különálló technológiai ágazatok összefolynak, konvergálnak. Ugye itt a nanotechnológia, a bio, az kognitív tudományterület, tehát itt ezek a különböző tudományterületek egymással átfedésben állnak. Aztán a konvergencia területén egyre nagyobb az interakció a mérnök, illetve a tudományos élet és a valóság között. Ez azt jelenti, hogy a robot nem csak egy gép lesz, hanem összekeveredik a természetes és a mesterséges szféra. Ez azt jelenti, hogy versenyre lép a robot az emberrel, és itt a tapasztalatból tanul, az, az ebből szerzett perpe, percepciókból, illetve tanulságokból fejlődik. Ez egy mesterséges tudatosság, illetve maga a tanulás lehetősége. Ezt használjuk különböző területeken, például a katonaság területén, a döntéshozatak területén, a kockázatok értékelésében, a pénzügyi kérdések megítélésében, a vizuális percepció területén, illetve bizonyos gépek még érzelmek kifejezésre is képesek lehetnek. A szakértők szerint, ami nagyon fontos, az az, az alkalmazás gyorsasága. Föl fölmerült itt a kutatásra vonatkozó kérdés. Nos, mm, itt az, az alkalmazás, a kutatás, az alkalmazásra vonatkozó kutatás az, ami érdekes. Hiszen nagyon gyorsan fejlődik ez az ágazat, és amikor azt mondjuk, hogy hatalommal rend, ruházzuk fel a robotokat, és ezt vissza is vonhatjuk a robotoktól. Nos, ez ugye ez már egy érdekes kérdés. Aztán ott van az informatikai háttér, igen, de valóban mindig ki tudjuk majd kapcsolni ezt az informatikai rendszert? Mindig le tudjuk állítani a robotot? Ezt a kérdést mindenképpen föl kell tennünk. Az Európa Tanácsban az emberi jogi kérdésekkel foglalkozunk két fontos aspektusból. Az egyik a 108-as konvenció, 108-as egyezmény, amely az adatok automatikus kezelésével foglalkozik, különösen az érzékeny adatokra vonatkozik ez, illetve a jogok garantálására. Illetve a diszkrimináció és a magánélethez való jog a szabadságjog kérdése fölmerül. 2017-ben az Európai Parlament is véleményt alkot majd ebben a kérdésben, de azonban azt tudjuk, hogy a 2016-os jogszabályokat még nem haladta meg a jelenlegi technológia. Az automatikus tanulás bizonyos kérdést vet föl, hiszen a megoldás megjelenik a gépben, anélkül, hogy algoritmussal a megoldáshoz jut, emberi tényező nélkül. Például a, gondolok itt a beszéd felismerésére. A mega adatbázisok kezelése során is különböző kérdések merülnek föl, például egy kollektíva, egy közösség, vagy pedig egy személyről való profilalkotás lehetősége, és így sokkal pontosabb képet kaphatunk. Gondolok itt egészségügyi kérdésekre, vallási kérdésekre, a szexuális orientációra, és bármire, amihez köze van annak az adott személynek, vagy annak az adott közösségnek. Tehát valóban nagyon fontos az adatvédelem, hiszen az informatikai nyom hozzájárulhat például a menekültek osztályozásához, vagy akár bizonyos személyek felvételével kapcsolatos döntésekhez. És hogyha itt a személyes adatok bankokat ugye az európai szabályozás védi. Akkor oda kell figyelnünk arra, hogy ugye most inkább a szaktudás beszél, nem pedig a politikai megítélés. Fontosnak tartom, hogy hogy a, egy ilyen bonyolult digitális rendszerben nem fogjuk átlátni a profilalkotást, tehát nagyon bonyolult matematikai folyamatok állnak majd a háttérben. Látjuk, hogy az adatok begyűjtése például a mezőgazdasági gépek esetében milyen kérdéseket vett fel? Esetleg itt is az adatok eladásáról is szó lehet. Tehát az adatokhoz való jog, az adat tulajdon kérdése is fölmerül. Ezek mind egymással összefüggő, de nagyon bonyolult kérdések. Aztán a az ember és a gép közötti kapcsolat. Ez egy új tudományág, amely ö, egy interdisziplináris terület, a biológia, a technológia konvergenciáját mutatja, és itt ö, új intézkedésekhez ve, juthatunk, vizualizálhatjuk az agy különböző részeit, a képalkotási módszerek pontosulhatnak, Tehát például meg a bizonyos agyi részek aktivizálásával megnézhetjük, hogy milyen neurónok lépnek be a, a folyamatba, és ezzel a gondolkodást feltérképezhetjük, illetve befolyásolhatjuk. Ezeket a kérdéseket mind a jogalkotás szempontjából is meg kell vizsgálni. Az általunk készített jelentés kiegészíti a Delvó jelentést, ugyanazokkal a kérdésekkel foglalkozik, fontosnak tartom, hogy odafigyeljünk az interakcióra, hiszen eddig, eddig nem vettük figyelembe, hogy a társadalomra milyen hatásra vannak ezek a tudományos és technológiai kérdések. Ezért nagyon örülök annak, hogyha eszmecserékre kerül sor, illetve workshopokat hozunk létre, közös vitát folytatunk a különböző közösségekkel, hiszen nagyon fontos a tudatosítás, nagyon fontos, hogy jobban ismerjük ezeket a kérdéseket, tájékoztatást nyújtsunk, például az adatok értékéről, illetve hogy mennyire értékesek az adatok, illetve hogyan lehet ezeket használni. Ahogyan hallottuk, a fogyasztó védelmére is szükség van, hiszen nem mindig lehetséges az adatok szűrése a mega adatbázisok bizonyos problémákat vetnek fel, amelyeket technológiai szinten meg lehetne oldani, de nagyon fontos, hogy a fogyasztókat tájékoztassuk. És végül meg kell nézni, hogy milyen gyorsasággal fejlődik a technológia. Itt elhozott valami, amit nagyon fontosnak tartok, hogy 20 évvel ezelőtt hoztunk szabályokat, például a bioetika területén. Most egy óriási technológiai fejlődésnek vagyunk tanulni. A ma meghozott törvény érvényes lesz a jövőben. Mi a helyzet például a bioetikával? A bioetikában például hogyan kezeljük a, a lebomló termékeket. Lényeg tehát az, hogy a ma meghozott törvények érvényesek lesznek a jövőben. Egy adott személy ők segítségül hívhatja el a technológiát a teljesítmény növelésére felmerül ugye a sport, a játékok, illetve a munka területe. Meg kell nézni, hogy milyen innovációk születnek, Viszont nagyon fontos, hogy a jogalkotó ne teljesen fegyvertelenül ma, találja magát szembe a technológiai fejlő, fejleményekkel. hiszen fölmerül a felelősség kérdése, biztonság kérdése, a jogbiztonság kérdése, de ugyanígy a robot személyiségével kapcsolatos kérdések is fölmerülnek. Akkor már ugye jönnek az a, ö, emberi jogi kérdések, és így tovább. Tehát egy nagyon bonyolult terület nyílik meg, gyorsan változó világban Például a Bundestag a TAB-val együtt dolgozik ebben a kérdésben, a Franciaországban is ugyanezt tesszük, Finnországban is megvan a, megvan a jövő közösség, amivel együtt dolgozik a kormány. Tehát Fontos itt a szakmai háttér, a szakmai, szakmai jelen, jelenlét. Tájékoztatást kell nyújtanunk, el kell mondani a kollégánknak, kollégáknak, hogy milyen, milyen bonyolult, milyen összetett kérdésre most szó, és ezzel meg kell előzni a jogszabályalkotást. A figyelmeztetések, a kutatás, az ápolás, az a, a gazdasági tevékenység területén, és mindig az előny és a kockázat mérése, illetve mérlegre tétele alapján léphetünk csak előre. Meg kell nézni, hogy mit hoz egy mesterséges intelligencia egy-egy adott kérdésben. Ott az elővigyázatosság elve, Tehát mindezeket a kérdéseket mérlegre kell tenni, még mielőtt a jogszabályokat alkotunk. Tehát zárásképpen annyit mondhatok, hogy és ugye nekem sincsenek kész megoldásaim, de itt van az a emberi jogi aspektus, ennek megvannak a maga fontos egyezményei a 90-es évekből, de vannak olyan kérdések, amelyek konkrétan csak a biológiával foglalkoznak. Kérdés, hogy ki lehet ezt terjeszteni más disziplinákra, tehát meghaladhatjuk-e a biológiát, ezen is el kell gondolkodni, illetve milyen hatása van ez az emberi jogokra és a különböző magánélethez való jogi, magánélethez való jogra. Zárásképpen fontos az Európai Parlament, illetve az Európai Unió fellépése, és remélem, hogy itt az Európa Tanács tandemben dolgozhat önökkel, és reményeim szerint gyorsan, gyorsan végig gondolhatjuk ezeket a kérdéseket, és a technológiával, a, a technológia előrelépését is figyelembe tudjuk venni. Jó. Euh, Köszönöm, uram, nagyon érdekes dolgokat mondott. Az Európa Tanács az euh, mindig euh, utat mutat az országoknak, a tagállamoknak, és elég későre jár az idő. Künaszt asszonynak adom meg megint a szót, aki a Bundestag véleményét ismerteti. Ja. Ich will es, äh, kann es an der Stelle kurz machen, weil rövidre foghatom, mert igazából újakat nem tudunk mondani a Bundestag részéről. A Bundestagnak van egy digitális szakbizottsága, amely sok mindent tesz, sokat utazik, sok meghallgatást tart, de ezeken a területeken, amelyekkel foglalkozik, nincsen illetékességi köre, ez egy strukturális probléma. Sok témánk van, amely amelyért vagy a mi szakbizottságunk felel, a igazságügyi fogyasztójogi szakbizottság, a belügyi szakbizottságnak is van illetékességi köre, és van még egy közlekedési miniszterünk is, aki az infrastruktúráért is felel, mint a közúti, mint pedig a digitális infrastruktúráért, és vele is intenzíven beszélünk a széles sáv képítéséről, a belga kollega is elmondta ezt az imént, hogy a technikai fejlődés, a gépek közötti kommunikáció feltétele az, hogy a dolgok működjenek, és az azonosság elvéből fakad az is, hogy mindezt alkalmazni kell tudni, mert hogyha fekete lyukok vannak, akkor eh, például lehetne azt mondani, például az egészségügy kapcsán, hogy bizonyos elemzéseket eh, én miért nem kaphatok, akkor, hogyha nagy eh, számítógépes kapacitásokról van szó. Ami a mi vitáinkat illeti a Bundestagban, mi a legkülönbözőbb témákkal foglalkozunk, viszont Nincs még egy központi vitánk a robotokról. Ez még várat magára, és azért is jöttem el ide, hogy inspirációt szerezzek itt. Nagyon jó, mondja az elnök, de az aggály az új szolgálatokhoz való, szolgáltatásokhoz való hozzáférésről. Ezt nem fogjuk megoldani az Európai Parlamentben, de mégiscsak egy nagy kérdés. Itt van még Putlowski úr is, aki a lengyel szájmben a Digitalizálás, Innováció és Új Technológiák Bizottság elnöke, és nagyon érdekelne bennünket, hogy mi történik Lengyelországban. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném, szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel arról, hogy Lengyelországban hogyan gondolkodunk a robotokról, illetve a mesterséges intelligenciáról. Nagyon nagy örömmel hallgattam ezt a mai vitát. Én konkrétan e- azt szeretném kimondani, hogy a robotok azok nem emberek, és nem is akarjuk embereknek tekinteni bennünket, hanem valójában inkább szolgáló szerepekben vannak, és ugye nem kellene, nem kell szégyelnünk magunkat azért, hogy a szolgálatunkra áll valaki, bár én ezt nem tudhatom, mert soha nem voltam szolgálókkal körülvéve. A robotokat úgy kezeljük, mint bármely más gépet, ez egy eszköz, a polgári jogi, jogszem, jogi személyiségek szemében, illetve kezében, akik eh, ellenőrzik a robotnak a működését. Vannak eh, nagyon egyszerű robotok, mint például a, az eladó gépek, eh, különböző árusítógépek, amelyek jogi szempontból ugye szerződést kötnek, és ezeket végre is hajtják, és igazándiból ebből semmi jogi probléma nem keletkezett, tehát az automata eszközökkel létrehozott szerződések, vagy a mesterséges intelligencia által létrehozott szerződések nem okoztak különösebben problémát. Van egy olyan törvény, amely az adatkezelésre vonatkozik, a, a mesterséges intelligencia az még inkább később fog bekövetkezni, illetve eljönni. Egyelőre a robotokra koncentrálunk. Nem említettük az autópilótákat, amik valójában a gépeket már most is vezetik, ezek az automata pilóták. Ugyanez egyébként az autós megoldás és a gépjárműves megoldás is, amennyiben az autó majd saját magát fogja vezetni. Nyilván ennek lesz költsége, mint általában a fejlődésnek van költsége. Amikor valami valami, amikor valamit javítanak, akkor általában a hiba lehetőség is, vagy fejlesztenek, akkor a hiba lehetőség is fennáll. Az általam vezetett parlamenti bizottság a digitalizálásra koncentrál elsősorban, és az űriparral foglalkozunk leginkább, amely nagyon sok innovatív megoldást adhat az egyszerű vállalkozásoknak. Tehát az az ágazat szerintünk forrása lehet azoknak a gondolatoknak, amelyek előre vihetik az életünket nincs űrtörvény, a nemzetközi űrjogra támaszkodunk, amit igazándiból lehetne javítani, nyilván különös tekintettel a robotokra és a mesterséges intelligenciára. Yeah, I, I probably uh, I would like personally uh, share with you that I do not feel it. Én személy szerint nem teljesen értek egyet Künaszt asszonyjal. Nem tudom, hogy tudják követni azt, amit angolul mondok. Szerintem nincs nagyon jelentős kockázat. A kockázat az elsősorban az adatbázishoz kapcsolódik, és nem annyira ott látom a kockázatot, hogy a robotok kárt okoznának bennünk, amikor alkalmazzuk, illetve támogatást teszünk igénybe tőlük. Úgy tudom, eh, hogy van robottörvényük, ugye? Nem, nincs robottörvényünk, gépnek tekintjük a robotokat, viszont a jog természetesen a gép fogalmát eh, azt eh, megadja. Repreza Fernández képviselő következik, a spanyol szenátus tagja. Mikrofon. Köszönöm, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek! Rövidre fogom a hozzászólásomat, néhány percnél többet nem is igényelek. Először is szeretném megköszönni ezt a meghívást, amit a spanyol szenátus kapott. Az ő képviseletükben vagyok most itt, és gratulálok minden hozzászólónak, köszönöm a minőségét a hozzászólásaiknak, és mindenkinek, aki aktívan közreműködött a mai nap folyamán. Amikor megvizsgáljuk a társadalom viszonyát a robotokhoz, illetve mesterséges intelligenciához, akkor azért egy elég nagy témával van dolgunk. Viszont az idő rövid. Mégis sikerült jelentős eredményt elérnünk rövid idő alatt. Számos jogértelmezésre került sor, megváltozott a munkajog, megváltozhat a büntetőjog, lesz mindennek hatása az oktatásra, a terrorizmus elleni fellépésre, biztonsági kérdésekre, jönnek az önmagukat vezető autók, lesznek orvosi vetületei a dolognak, vagy akár mezőgazdasági vetületei. Itt jobban bele kell majd ásnunk magunkat a jogi és etikai vonzatába annak, hogy léteznek robotok, nyilván figyelembe véve a már létező jogrendet, illetve annak keretei között, és bizonyos mértékű harmonizációra is szükség van, ezért lehet megfontolni a robotjog európai kialakítását. Én már nem science fictionről van szó, amikor a robotokról beszélünk, hanem a valóságról. És ezt szabályozni kell. Ehhez komoly tanulmányokat kell készíteni, és eh, nyilvános vitát a polgári és büntetőjogi felelősségről ezeken a területeken. Azt gondolom, hogy eh, a mai eh, délután is nagyon sikeres volt ebben a vonatkozásban. Megvizsgáltuk, hogy a nem túl távoli jövőben milyen lehetőségek állnak nyitva előttünk Röviden kitekintenék arra, hogy mi történik Spanyolországban. Ugye ismerik a spanyol politikai helyzetet, amely eléggé képlékeny, immár több mint egy éve, nincs napirenden ez a téma a spanyol parlamentben. Remélhetőleg az elkövetkezendő néhány napban sikerül egy új miniszterelnököt megválasztani Rahoy személyében, és utána elkezdhetjük megvizsgálni azokat az ügyeket, amelyek minket érintenek. Köszönjük Repréza Fernández úr. Én is azt kívánom önöknek, hogy normalizálódjon a politikai helyzet Spanyolországban, de mivel önök nem foglalkoztak eddig ezzel a kérdéssel, lehet, hogy inspirálhatja önöket, mármint Spanyolországban mindaz, amit az Európa Tanács, illetve az Európai Parlament csinál. Van-e még valaki, aki hozzá akar szólni ehhez a témához? A long afternoon. So, <laughs> I, uh, I wanted... Hosszú délután volt ez. Mindenkinek megköszönöm, hogy uh, itt voltak. Nincs még vége a munkának mert a parlamentben most kezdődik a módosítók elkészítése, és igazándiból bizonyos értelemben a jelentés elfogadása után kezdődik majd a munka, mert először is ugye folytatni kell a párbeszédet. Én örülök, hogy a nemzeti parlamentek képviselői eljöttek Brüsszelbe, részt vettek ezen az eseményen, és szeretném, hogyha ez a párbeszéd folytatódna a parlament és a tudományos, valamint robotipari közösség között. Ami hasznos, mert nincs meg még a válasz minden kérdésre, és biztos vagyok abban is, hogy új kérdések repül, merülnek fel menet közben. Köszönöm tehát mindenkinek, a szakpolitikai osztálynak, hogy megszervezték ezt az ülést, és mindenkinek, mindenkinek jó utat kívánok hazafelé, és remélhetőleg találkozunk majd máskor is ugyanebben a témában. Köszönöm.